All right, uh, ladies and gentlemen, I... Kedves hölgyeim és uraim, megnyitom a plenáris ülésünket. Elfogadjuk a napi rendet, el tudjuk fogadni? Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés, úgyhogy elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Most pedig jöjjön az előző plenáris ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Ez a 2017. február 8-9-én tartott plenáris ülés jegyzőkönyve. Elfogadhatjuk. Köszönöm. Akkor elfogadtuk ezt a jegyzőkönyvet. Most pedig engedjék meg, hogy rövid bejelentéssel éljek, mint elnök. Szeretnék az egy évvel ezelőtti eseményekre emlékezni, úgyhogy kérem mindenki foglaljon helyet. Kedves tagok, tisztelt biztos úr, kedves kollégek, pont egy évvel ezelőtt, ma egy évvel ezelőtt a városunk, Brüsszel, amely az Európai Unió szíve is, a mi uniónknak a szíve, Brüsszelt borzasztó támadások érték, amely egész Európa, amelyek egész Európát és nem csak Európát megrázták. Egy évvel a merénylet után gondoljunk a brüsszeliekre, az ártatlan áldozatokra, nagyon sok sebesültre, gondoljuk a szeretteikre, a családjukra, mindenkire, akiknek akinek az élete egy évvel ezelőtt örökre megváltozott, és akiknek a fájdalma még ma is érezhető. Nem felejtettük el, és soha nem fogjuk elfelejteni, hogy mi történt velünk egy évvel ezelőtt. Én nem fogom elfelejteni. Olyan embereket is érintett, akiket én jól ismerek, még a kabinetemnek az egyik tagját is nem, nem felejtjük el, de nem szabad, hogy ezek határozzanak meg minket. Milyen kihatottak ránk az események, de nem szabad, hogy ezek az események a gyűlölet felé vigyenek minket hanem gondoljunk inkább az értékeinkre, a mi európai értékeinkre. Gondoljunk a béke, a szolidaritás és a szabadság értékeire. Ezek mind, mindig a terror és a gyűlölet felett fognak állni. Azt mondtam egy évvel ezelőtt, hogy az élet nem állhat meg. Élünk, szeretünk, dolgozunk, és ez így is volt mindennek ellenére. Nem fogjuk feladni, még a legelviselhetetlenebb helyzetekben sem, tavaly sem, ma sem, holnap sem fogjuk feladni. Az, hogy önök ma itt vannak, jól mutatja, hogy az Európai Unió mennyire ellenálló és mennyire eltökélt. Akik most itt vagyunk, és együtt, és a különböző vélemény különbözőségeket nem hagyjuk, hogy ezek elválaszanak minket egymástól. A gyűlölet és a terror ellen emelünk szót. Mutassuk meg nekik, hogy, az Európa, hogy Európa szíve még mindig dobog. Emlékezzünk egy perces néma csenddel. Thank you. Köszönöm. And now let's, uh... Most pedig uh, folytassuk a következő napi rendi pontunkkal. Andrew Katis uh, egészségügyet és élelmiszerbiztonságért felelős biztos felszólalásával. Röviden engedjék meg, hogy felvezessem a témát a régiók bizottságának nézőpontjából. Tisztelt biztos úr, kedves hölgyeim és uraim, nagyon örülünk, hogy itt van velünk, biztos úr. Örülünk, hogy itt van ezen a mai plenáris ülésen, és örülünk, hogy együtt beszélhetünk arról az élelmiszerbiztonsági politikáról, amely támogatja a helyi közösségünket, és amely egészséges. 2030-ra 50%-kal több élelmiszerre lesz szükségünk, 30%-kal több vízre és 45%-kal több energiára több mint 25%-át teszi ki az élelmiszerezés az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását. A a globális biodiverzitási veszteség 60%-a az élelmiszer termelésnek az oka. A milleniumi fejlesztési céloknak a nagy része ezekkel kapcsolatos. Ez is jól mutatja, hogy újra kell gondolnunk az élelmiszerezés, az élelmiszerrendszerünket. Mit tehetünk, mit tehetünk Európában annak érdekében, hogy fenntarthatóbb legyen az élelmiszer előállítás? Először is át kell gondolnunk a fogyasztási szokásainkat, és csökkentenünk kell a hulladékokat olyan élelmiszer, élelmiszerrendszerre van szükség, amely megfelel a mai kihívásoknak, és amely a gazdaságokat, a helyi közösségeket megvédi a jövő kihívásaitól. Az ellátási láncot rövidítenünk kell, és olyan fogyasztási modellt kell kialakítanunk, amely a környezetet támogatja, illetve a fenntartható termelést. Mindezt az iskolában kell elkezdenünk minden harmadik 11 éves Európában elhízott. A fenntartható élelmezésnek tehát az első alappillére az iskolában való oktatás. A helyi és a regionális közösségeket arra kell bíztatnunk, buzdítanunk, hogy vegyenek, vásároljanak helyi termékeket, amelyek a helyi közösségeket, gazdaságokat támogatják. Ezek a kihívá- ezeket a kihívásokat lehetőségként kell megélnünk olyan lehetőségként, amelyel a vidéki területek is élhetők lesznek. 47 millió ember, 15 millió munkahely, ezt, ezt jelenti tehát ez az egész élelmi, élelmiszerézés. ahogyan egy francia politikus mondta, mondd meg, mit teszel, és megmondom, ki vagy. A gasztronómiai hagyományok fontosak a régióinkban, a területeinkben, ezeket nem lehet elfelejteni. Éppen ezért örülök annak, hogy a vélemény ezt az álláspontot támogatja. A régiók bizottsága átfogó, fenntartható EU-s élelmiszerpolitikáért emel szót, olyanért, amely összeköti a különböző szakpolitikákat, mint a mezőgazdaság, az egészségügy, a környezetvédelem, a foglalkoztatás, a vidékfejlesztés. Kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy átadjam a szót barátunknak, a biztos úrnak, Andrew Katis biztos úrnak. Biztos úr, ez öné a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves Márkó tisztelt alelnök úr, tisztelt régiók bizottsága tagok, kedves barátaim, kedves hasonlóan gondolkodó barátaim. Örülök, hogy itt lehetek ezen a plenáris ülésen önökkel. Engedjék meg, hogy gratuláljak a régiók bizottságának azon véleményel kapcsolatban, amely a fenntartható uniós élelmiszerpolitikát támogatja. Az Európai Unió alapvető fontosságú szerepet játszik a, módosít, a módosítások, változások előmozdításában. Engedjék meg, hogy praktikus, gyakorlati nézőpontban mutassam be ezt az élelmiszerpolitikát. Az állampolgárokat mm, támogatni kell abban, hogy könnyen és jó áron hozzáférhessenek a az a megfelelő élelmiszerekhez. Sajnálatos módon a városaink pont ennek az ellenkezőjéről tesznek tanúbizonyságot. Sok olyan szomszédos terület van, ahol a gyors étkezés sokkal könnyebben elérhető, mint mondjuk a friss termékek vagy a zöldségek. Engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy mennyire fontos a városi tervezés, mennyire fontos az élelmiszerezés, élelmiszer, élelmiszerpolitika szempontjából is. Itt gondolhatunk a tömegközlekedésre, a biciklikre, a parkokra, a szabadidős tevékenységekre. Ezekkel együtt együtt az egészséges élelmiszer, egészséges életteret és így egészséges társadalmat is eszközöl a, vál, a városok nem csak olyan helyek, ahol, um, ahol élünk, vásárolunk, szórakozunk, hanem ezek gazdasági központok is. A városi területek um, is képesek uh, helyben termékeket, élelmiszer termékeket előállítani. A döntő, döntéshozó közösségek és kiveszik a részüket az élelmiszerpolitika végrehajtásában, helyi szinten. A várostervezésre felhívtam a figyelmet, a közbeszerzések, illetve a szociális politika is itt e, említhető. A rövidebb éle, ellátási láncoknak köszönhetően egészségesebb étrendet tudunk adni az állampolgároknak, és így tudjuk csökkenteni a költségvetésre gyakorolt hatást, illetve a környezeti lenyomatot, lábnyomot is. A helyi iskolákban, a helyi menzákon kell mindezt elkezdeni. Van itt lehetőség arra, hogy az állampolgároknak az egészségét javítsuk, illetve támogassuk a helyi gazdaságokat. Ugyanígy az állampolgároknak, a városoknak nagy szerepük van a kiszolgáltatottabbak között a jó élelmiszer politika népszerűsítésében. Hogy teljes képet adjunk erről a helyzetről, el kell mondanunk, hogy az egészséges életstílus, egészséges környezet, egészséges étrend jelenti az utat az egészségesebb állampolgárok felé. Az elmúlt években az állampolgárok egyik legnagyobb aggodalma a, az élelmiszer biztonság volt, és az, hogy etikusabb és fenntarthatóbb legyen az élelmiszerpolitika. Ennek az egyik vetülete, erre szeretnék kitérni ebben a rövid felszólalásban, a fenntarthatóság, az élelmiszerpolitika fenntarthatósága globális szinten. Tavaly novemberben a bizottság elfogadott egy közleményt, amely felhívja a figyelmet a 2013-as fenntartható napirendre és arra, hogy mennyire integrált hozzáállása van szükség az ellátási lánc, az élelmiszerellátási láncnak minden szakaszában. Az összes szakpolitikában meg kell, hogy ez meg kell ennek jelennie a 2030-as fenntarthatósági agenda agendának megfelelően a demokratikus változásokkal, a növekedéssel együtt. Az egyik legnagyobb kihívás az elkövetkezendő évtizedekben az lesz, hogy a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló természeti erőforrások mentén meg kell teremteni ezt a helyzetet, hogy a 10 milliárd ember, akik 2050-re a Földön lesznek, mindannyian hozzáférhessenek a tápláló élelmiszerekhez ennek a fényében nem több élelmiszerre van szükségünk, már most nagyon sok az élelmiszertermelés, nem, nem, inkább a hulladékot kell csökkentenünk, és fenntarthatóbb élelmiszereket kell gyártanunk. 800 millió ember éhezik jelenleg, és ennek ellenére a nagy, egy igen jelentős részét az élelmiszereknek elpazaroljuk. 88 millió tonna élelmiszert pazarlunk évente Európában. 133 milliárd eurónak felel meg évente, ami botrányosan magas. Tudom, hogy mindannyian örülnének, hogyha kaphatnának 133 milliárd eurót a városukban, vagy régiójukban, vagy önkormányzatukban. Ennyi pénzt pazarlunk el, és az egész egyszerűen elfogadhatatlan. A fenntartható fejlesztési célok 50%-kal szeretnék 2030-ra csökkenteni az élelmiszerpazarlást, tehát nincs már olyan sok időnk a kiskereskedelmi szinten és a fogyasztói szinten is csökkenteni kell az ellátási láncot ez erkölcstenül pazaroljuk az élelmiszereket. Először is tehát az éghajlatváltozás elleni harcot kell folytatnunk, ugyanis a globális üvegkasztású gáz kibocsátás 8%-a a rossz irányzásból származik az éhénységgel, az alultápláltsággal fel kell vennünk a harcot, és új szolgáltatásokat, új munkahelyeket kell teremtenünk az új eh, élelmiszer ellátási láncban, ahol is az élelmiszer mm, a lehető legjobban kihasználjuk. Az élelmiszer pazarlás eh, nagyon jelentős, mire el kerül a termelőtől a feldolgozóig, majd a szállítóig, majd a kiskereskedőig, majd a fogyasztóig. Nagyon sok helyen pazarlunk az élelmiszerrel újra kell gondolnunk, szigorúan újra kell gondolnunk a forgalmazást, az élelmiszer forgalmazást. Talán hallhatták azt a közmondást, mely szerint edd meg a reggelidet, Mm, barát, a barátoddal ebédelj, aztán pedig a vacsorát add az ellenségednek. Segítenünk kell a fogyasztókat abban, hogy egészségesebben étkezhessenek és ne pazaroljanak. Új modellre van szükségünk. Meg kell nem szabad pazarolnunk az élelmiszert. Az Európai Uniónak át kell állnia a körkörös gazdaságra. A bizottságnak az új körkörös gazdasági csomagját úgy alakítjuk ki, hogy Európát ösztönözze egy olyan gazdaságra való átállásra, amely hatékonyan kezeli az erőforrásokat, versenyképes lesz, növekedést és munkahelyeket teremt a mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatban, illetve a többi gazdasági ágazatban is. Az élelmiszer átpazarlás elleni harcban minden egyes szereplőnek ki kell vennie a saját részét. Össze kell tennünk, amink van, együtt kell harcolnunk. A bizottság nem régiben megalkotta az európai élelmiszerpazarlási platformot, amelynek a lényege, hogy EU szinten kezeljük a problémát, és az ENSZ-nek a célján, az ENSZ céljának megfelelően 2030-50%-kal csökkentsük az élelmiszerpazarlást. Konkrét eseteket vizsgálunk, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, és hogyan lehet a kezdeményezéseket alulról felfelé vinni, és hogyan lehet az élelmiszerpazarlás ellen az Európai Unió szinterén harcolni. Számítok mindannyiukra az Európai Unió fenntartható fejlesztési céljainak megfelelően minden tagállamnak csökkentenie kell a hulladék, hulladéket, és be kell számolnia az elért haladásokról. A bizottság közös EU-s metodológiát fog kialakítani, és ezzel fogja mérni a hulladék pazarlást. A célzott tevékenységekkel tudjuk elérni az élelmiszer pazarlás elkerülését. És itt tudjunk, itt tudjuk segíteni az élelmiszerpazarlás elleni harcot a háztartásoknál is, anélkül, hogy az élelmiszerbiztonságot veszélybe sodornánk. Kedves tagok, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy meghívtak, és felszólalhattam itt a Régiak Bizottsága plenáris ülésén. Nagyon kíváncsian várom az önök megértéseit regionális szintről. Nem tudnám elképzelni az Európai Uniót régiók nélkül, helyi közösségek nélkül, és konkrét helyi cselekedetek, tevékenységek nélkül. Fontos számomra az önök nézőpontja fontos az intézményes keretrendszerben, az Európai Unióban az önök véleménye, hiszen önök közel vannak az állampolgárokhoz. Engedjenek egy kérdést. Van önöknél élelmiszerpazarlás elleni szabályozás? Az önök önkormányzatánál van ilyen? Ezt kérdezném én önöktől. Nagyon köszönöm. Right, uh, thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Hallgassunk meg még egy hozzászólást illetve elkezdjük a politikai a frakciók képviselőinek a meghallgatását. Van egy bizonyos időkeret. Először a néppárt négy percben Arno Krombacher képviselő parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is megköszönni Andrikaitis biztos úrnak, hogy itt van közöttünk. Ez is aláhúzza ennek a kérdésnek a jelentőségét az Unió egésze eh, szempontjából. A bizottság el is felismerte, hogy ezen a területen fellépésre, cselekvésre van szükség. Valóban nagyon fontos eh, és hatásos kezdeményezéseket is eh, tett már a eh, régiók bizottsága is, az élelmiszer pazarlás kapcsán például egy vélemény készült. Oszi Márti Kájnen kollégánk készítette ezt el, és gratulálok a Circular Economic Package-hez is, a bizottság anyagához, a körforgásos gazdaság csomag tartalmaz már nagyon sok etikai szabályt. Elfogadhatatlan, hogy milyen mi emberek milliói éheznek, éhe halnak, eközben ilyen hatalmas méretű az élelmiszer pazarlás. De itt szó van egyebek között még a, az élelmiszerpazarlás megelőzéséről a régiók bizottságában egy kiváló példát tudunk felmutatni a, e, a Demenza, amely egy e, példamutató karitatív szervezet e, az élelmiszerek tényleges felhasználására törekszik, és igaza van önnek biztos úr, a önkormányzatok, a régiók, a tartományok nagyon sokat tehetnek ez ügyben. Az a vélemény, amelyet ma itt megvitatunk, messzebbre mutat, többről szól, mint az élelmiszer pazarlás, hol átfogóan az EU élelmiszerpolitikájával is foglalkozik a vélemény. Az élelmiszer előállítás, feldolgozás az európai gazdaság fontos része, munkahelyek, értékteremtés kapcsolódnak ehhez, elsősorban vidéken, ami egy fontos szempont. De egy másik fontos szempont eh, az erőforrások eh, felhasználása, hogy mennyire terheljük meg a környezetet. Az élelmiszer termelésnek van egy pozitív hatása, a kultúrtáj, eh, javítása, de vannak negatív szempontok vagy következmények is, amelyek kapcsolatok az élelmiszerek előállításához. A pozitív és külső hatásokat internalizálni kell, tehát figyelembe kell venni a költségeket, az környezet és az egészségpolitikához is kapcsolódik az élelmiszer előállítás, hiszen egészséges élelmiszerek előállításával egyúttal egészségprevenciót is végzünk. Azután itt van az oktatás, a kultúra, és az identitás kérdése is részben az, hiszen amit megeszünk, azok vagyunk mi, vagy azok leszünk. Gondolni kell eh, az alacsony jövedelmi családokra is, akik, eh, akiket támogatni kell. Az a vélemény, amit elkészítettem, és eh, amely nagy támogatást kapott, ezért én hálás vagyok, konkrét kiinduló pontokat is tartalmaz. Egyrészt lehetővé kell tenni a jövőben, területi eh, preferenciákat meghatározni a közbeszerzések során. Lehetővé kell tenni, hogy az óvodák, iskolák, eh, kórházak eh, egyszerűen mondhassák azt, hogy mi igenis a regionális körforgásos gazdaságot akarjuk erősíteni, csökkenteni akarjuk a környezetszennyezést azzal, hogy kövesebb közlekedés és szállítási kapacitást veszünk igénybe, ez a klímaváltozás lenni küzdelemben is hasznos. Tehát a regionális helyi termelést kell előnyben részesíteni a közbeszerzések során. Ma ezt az EU szabályozás nem teszi lehetővé, ezért itt a váltókat új irányba kell állítani. Különösen fontos, és itt már sok minden történik, de azért vannak még lehetőségek, a kis termelők támogatása, vagy a városok környékén, perem területein, illetve geomorfolóilag nehéz helyzetben lévő kis helyi termelőknek a segítése, akár a terminológiai kérdéseket is megindíthetünk, amik fontosak ezzel kapcsolatban. Hiszen az élelmiszer pazarlás kapcsán először is elemzésre van szükség, hogy tudjuk, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, de ehhez először meg kell egyeznünk, hogy milyen fogalmakat alkalmazunk. Fenntarthatóság például, és ehhez megfelelő információra van szükség. Nem szabad, hogy a az élelmiszer címkékén még bonyolultabb legyen az információ. Valahogy fel kell tudni tüntetni, hogy fenntartható módon állítottak elő egy adott élelmiszert. Ez csak néhány javaslataim közül, majd később az elnök félbeszakítja a felszólalót. Letelt az ideje, sajnos hallgassuk meg Carson Óra Petersent a PESZ frakció képviseletében. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm a biztos úr szavait is. Úgy gondolom, hogy az egészség nemzeti érdek. Ez egy olyan terület, ahol valóban közös intézkedésekre van szükség. A legtöbb európai ország gazdaság nyomás alatt áll, azaz az egészségügyi rendszerekre is nagy nyomás eh, helyez, nehezedik. Ez azt jelenti, hogy eh, valamennyiünknek többet kell tenni kevesebbért. Ezért is fontos, eh, fontosak az ilyen vélemények, mint amit ma itt most megvitatunk. Fontos, hogy tanuljunk egymástól, kicseréljük a gondolatainkat, igazodjunk referenciaértékekhez. Az élelmiszergazdaság sok szempontból kapcsolódik más ágazatokhoz. Az egészségügy a társadalom nagyon sok területét támogatja. Elképzelhető például, hogy a munkaerőpiac szempontjából egy jól működő egészségügyi rendszer tudja garantálni azt, hogy betegség vagy baleset után gyorsan vissza tudjanak térni a munkavállalók a munkaerőpiacra. Tehát egy jól működő munkaerőpiacnak is egy alap pillére a jól működő egészségügy, és a, ez garantálhatja a növekedést, a fejlődést egész Európában. De az egészség természetesen bizonyos előfeltételeken nyug, nyugszik, ezekről beszélt a biztos úr is. És az élelmiszer ágazat, valamint a mezőgazdaság ebből a szempontból különösen fontosak. Folyik a közös agrárpolitika átdolgozása. És szeretnénk, hogyha a jövőben a közös agrárpolitika, közös agrár és élelmiszer politikává válna, hiszen amit elfogyasztunk, az élelmiszerek azok is részesei az egész átfogó politikai rendszernek. Nagyon súlyos problémát jelent a túlsúlyosság, az elhízás. Ez csak egyike a rengeteg kihívásnak, amelyel szembesülünk ha meg akarjuk változtatni az étkezési szokásainkat, és hogyha ökológikusabb termelésre akarunk átállni, ha itt javítani akarjuk az eredményeket, akkor nagyon fontos, hogy a bizottsága az élen járjon, elébe menjen a folyamatoknak és az élelmiszerügyért felelős biztos ennek a folyamatnak az élére árt. Ezt hallottam ki abból, amit elmondott. Az EU agrárpolitikája arra próbál koncentrálni, hogy rövidüljön az ellátási lánc, és az élelmiszerek minden nagyobb hányadát helyi regionális termelésből szerezzék be. Ennél ennél többet fognak keresni a gazdák, és ennek kevesebbet fogunk pazarolni, minél inkább sikerül ez a, ennek az aránynak a növelése. Nagyon eltérőek persze a tagállamok. A bizottság mindenképpen célú tűzte ki azt, hogy rövidüljön az ellátási lánc. Talán megkérdezném a biztos úrtól, hogy tud-e arról, hogy vannak -e olyan országok, amelyek már konkrétumokat is megfogalmaztak, hogy hogyan kívánják a valóságban konkrétan le, rövidíteni az ellátási láncot. Mindez nagyon fontos eh, az élelmiszer pazarlás szempontjából is eh, a jelentésben, a véleményben is eh, szerepel az, hogy 30%-kal eh, akarjuk csökkenteni az élelmiszer pazarlást 2020-ig. A bizottság is ezt a célt követi, vagy más célokat is kitűz, hogyan próbálja biztosítani a bizottság a fenntartható élelmiszer eh, politikát, a fenntarthatóságot. És végezetül még a következőt szeretném mondani a biztos úrnak. Kérem, látogasson el Dániába, Dánia déli részére, ott már nagyon messzire jutottunk, ami az jóléti technológiák alkalmazását, az ökológiai termelést illeti. Szeretném bemutatni önnek, hogy milyen, hogyan néz ki ez az új gondolkodás, ami bizonyos fokig a robot technológiával is összefügg. Köszönöm szépen. Oszi Martikainen három percben. Köszönöm szépen, köszönöm az elnöknek és a biztos úrnak is köszönöm a kitűnő előadást. Krombacher úrnak is köszönöm az általa elkészített véleményt. Nagyon sok mindent nagyon jól mutat fel ez a szöveg, ez a vélemény. Az előttem szóló kollégák már sok mindent elmondtak. Én most csak egész röviden azzal szeretnék foglalkozni, ami a közelmúltban zajlott le az élelmiszerpiacon a, a húsbotrány Brazíliában. A, sajnos az EU-n belül is voltak hasonló esetek, ilyen botrányok, élelmiszer hamisítással kapcsolatos botrányok, nagyon fontos, hogy milyen üzleti modellt követnek az érintett gazdasági szereplők. Itt a fogyasztók megtévesztését mindenképpen meg kell akadályoznunk, hiszen a hamisított élelmiszerek sokszor nagyon veszélyesek a fogyasztók számára. Meg lehet már még bízni egyáltalán az élelmiszerekben, az élelmiszerlánc működésében. Amikor az új kapban a közös agrárpolitika átdolgozásáról beszélünk, akkor ez mindig összefügg azzal, hogy hogyan lehet a e, fogyasztók bizalmát erősíteni. Az egész élelmiszerlátban e, feltűnően sok a pazarlás, e, a, erről már beszéltek az előttem szólók, persze a élelmiszer hulladékok kérdésével külön kell foglalkoznunk. Mindez az élelmiszer politika része a egészségpolitikának és a kereskedelempolitikának is. Nemzeti szinten ezeket a kérdéseket lehetetlen szabályozni. Az élelmiszerlánc kapcsán nagyon fontos a visszakövethetőség. Rövid láncra van szükség, nyomon követhető, visszakövethetőséggel, a hulladékok mennyiségét csökkenteni kell az élelmiszerláncban. Ezt a biztos úr is elmondta. Végül is a legfontosabb az, hogy a kappal és a fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatban lehetővé tegyük, hogy az emberek a megfelelő döntéseket hozzák. Többet érünk el akkor, hogyha kevesebbet pazarolunk, hogyha jobban takarékoskodunk az erőforrásokkal, a nyersanyagokkal. Ez a fogyasztók számára is nagyon hasznos lesz. Végül köszönöm, a, köszönöm a biztos úrnak, hogy az élelmiszer hulladék platformot létrehozták. A biztos úr is nagyon aktív ennek a munkájában. Én is láttam, hogy hogyan működik ez a platform, nagyon érdekesnek találtam. Nagyon jó szakértők gyűltek ott össze, és úgy gondolom, hogy rövid időn belül már bizonyítani tudjuk, hogy ez az együttműködés mennyire eredményes. Ugyanakkor együttműködünk másokkal is, de biztos úr mindig örömmel látjuk itt. Olchevsky, Europe... Marek Olchevsky, European Alliance, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az European Alliance képviseletében nagy megtiszteltetés számomra is, hogy itt üdvözölhetjük a biztos urat. Érdeklődéssel hallgatom az élelmiszerbiztonsággal biztonsággal kapcsolatos vitát. Buri Beck egy német filozófus, aki a társadalmi kockázatokkal foglalkozott, azt mondta, hogy a világban nagyon komoly változások előtt állunk. A környezetvédelmi kockázatokat kell mindenek előtt megakadályozni, olyan azokért a kockázatokért, amelyek az élelmiszerek előállításával függnek össze. Az élelmiszer biztonság egy olyan koncepció, ami szorosan, szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődés fogalmához. Az élelmiszer biztonság garantálása a társadalom számára nagyon hasznos és fontos dolog. A helyi önkormányzatok, a települések különösen fontos szerepet játszanak gyakorlati szempontból is. Az élelmiszer biztonság jelentőségét szemléltetik a különböző programok, amelyeknek a célja az élelmiszerlánc az ellátási lánc lerövidítése. A biztos úr is rád mutatott arra, hogy mennyire fontos az élelmiszerek minőségének értékelési rendszere. De egy ilyen értékelési rendszer működtetése elég költséges dolog jobb minőségi élelmiszert akarunk, de hogyha ez költségesebb és drágább, akkor az ilyen jó minőségű élelmiszert kiszorítják a piacról a külföldről importált alacsonyabb áru élelmiszerekkel. Az Európai Bizottság általában örül, hogyha kiváló vagy magas szintű sztendereknek felelnek meg az európai élelmiszerek. De hát látnunk kell Európa exportális és importális élelmiszert. Innováció, azonos versenyfeltételek, ezek a legfontosabb szempontok. Európa valóban fontos, hogy mindenki számára megfizethető áron tudjon előállítani egészséges élelmiszereket de problémákba is ütközik ez a, ez a politika Európában. A kérdésem ez kapcsolatban a következő. Milyen európai politikával tudjuk garantálni azt, hogy valóban kiváló minőségű élelmiszert állítsunk eh, elő a megfelelő biztonság mellett. Köszönöm Robert Kodek kettő percben az ECR képviseletében. Köszönöm szépen. Biztos úr, szeretném megragadni az alkalmat, eh, és eh, üdvözlöm Önt az ECR frakció nevében is. Hadd mondjam el, hogy a frakciónk emlékez, elemezte az elég részletesen az élel biztonsággal kapcsolatos különböző anyagokat, hiszen az egész EU számára ez a kérdéskör nagyon lényeges. Meg vagyunk győződve arról, hogy az Európában előállított élelmiszerek minősége ugyanolyan fontos, mint a belélegzett levegő minősége, vagy a talaj minősége, ez egy ez is eh, a természethez köthető, és eh, ezért eh, mi jobban szeretnénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel, ugyanúgy, mint az egészségügyel, többnyire nemzeti szinten foglalkoznánk. Fenntartható élelmiszer előállítás ehm, valamennyiünk számára fontos. Biztosítani kell, hogy helyi, nemzeti és európai szinten egyaránt eh, megfelelő megoldások szülessenek, hogy a fogyasztók mindig is hozzájussanak eh, a biztonságos élelmiszerekhez amelyekkel kapcsolatban a fogyasztó a címkéről leolvashatja, hogy honnan származik az adott termék, és hogy valóban tökéletesen biztonságos-e. Azt gondolom, hogy meg kell említenünk bizonyos negatív tendenciákat is, amelyek sajnos megfigyelhetők az élelmiszer politikában. Például a, hogyha hosszabbnává válnak az ellátási láncok, vagy a nagy élelmiszer koncernek tevékenysége is sokszor kifogásolható, nagyon messziről hoznak élelmiszereket, holott helyben is beszerezhetők ugyanazok vegyszerek, adalékanyagok túlzott alkalmazása is problematikus lehet és mindez negatív hatást gyakorol az emberek egészségére. De nem kellene azért túl sokat beavatkozni beavatkoznunk az emberek mindennapi döntéseibe. Ez persze nem jelenti azt, hogy helyi, nemzeti és európai szinten nem tehetünk azért még többet azért, hogy valóban biztonságos legyen minden élelmiszer, és hogy a címkéről egyértelműen megállapítható látható legyen, hogy ez valóban így van-e. Minden vélemény, amit elfogadunk, ebbe az irányba kell, hogy mutasson. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még négy rövid hozzászólást hallgatunk meg. Boveli, Sacredeus, Carson és Abramevicius kollégák részéről. Birgit Sacredeus három percet kap, a másik három kollega pedig egy percet. Ez fontos, hogy be tudjuk tartani az időkeretet. És még van Sztár úr is egy percben. Először akkor hallgassuk meg a másik vélemény előadóját, Szakadéusz asszonyt, három perce van, azután majd meg fogjuk még vitatni az ön által készített véleményt is, amelynek tárgya egészségügy, de most eh, Birgitta Szakedeusz az első véleményhez. Köszönöm szépen! Ma délután fogjuk majd az Európai Bizottság jelentését megtárgyalni amely az egészségügyről, az egészségügy helyzetéről szól Európában. Szeretnék először is hangot adni hálámnak, hogy az Európai Bizottság ezt a két projektet végrehajtotta és felmérte, hogy hogyan néz ki a polgárok egészségi állapota. Az Európai Unióban úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos. Az általunk jegyzett véleményben arra jutottunk, hogy a krónikus megbetegedések az egészségügyi kiadások nagy részét okozzák, ezért úgy véljük, hogy tennünk kell valamit az Euró- Európában a növekvő költségek ellen. Ez a probléma egyébként a lakosság egyre nagyobb arányát érinti. A vélemény azt is kifejti, hogy többet kell tennünk a megelőzés területén. A megelőzés kapcsán pedig elsősorban nagy, nagyon nagy szerepet kapnak az élelmiszerek, ami a táplálkozást illeti, illetve az egészségügyi, a polgárok egészségügyi állapotát, azt látjuk, hogy csökkent a dohányfogyasztás és az alkoholfogyasztás, de egyre többen elhíznak. Európában. És elsősorban a gyermekek területén látjuk ezt a problémát, ezért az Európai Unióban többet kell tennünk ezen a téren, megelőző intézkedésekre van szükség. Érdekelne, hogy a biztos úr mit gondol arról, hogy Európai Uniós szinten mit tehetnénk közösen annak érdekében, hogy a elhízást megállítsuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Borboly úr, egy perc. Tisztelt biztos úr, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt kollégák! megtélésem szerint az energiatanústványokhoz hasonlóan az élelmiszerek esetében is cmkézést kellene bevezetni feltüntetve a bevizsgált összetételt érthető kifejezéseket használva megmutatva honnan szálltják mekkora az ökológiai lábnyoma mekkora szennyezéssel jár. az idő hiányában csak egy negatv példát szeretnék felemlteni az utóbbi évek keserű tapasztalata hogy a multinacionális vállalatok egyes tagállamokban silány minőségű élelmiszereket forgalmaznak és az adott országban általuk leányvállalataik révén előálltott termékeik esetében is erről van szó. tehát már rég nem igaz hogy a nagyvállalati termék nagyobb mértékű élelmiszerbiztonságot és magasabb minőséget jelent objektv módon meg kell vizsgálni hogyan visszaélnek e a piaci túlsúlyokkal mert ezek a nagyvállalatok ma már jogi eszközökkel is támadást indtanak mint például nálunk a csíki sör esetében a helyi foglalkoztatásban meghatározó kis és közepes vállalkozások ellen amennyiben akárcsak a legkisebb versenyhelyzetet is észlelik. a verseny ilyen önkényes korlátozása ellen határozottan kell fellépni erősteni kell a rövid ellátási láncok a helyi gazdaság támogatását nem csak szavakban de tettekben is. Köszönöm szépen. Okay, uh, next is uh, Mrs. Carson. Köszönjük szépen, Carson asszony a következő. Úgy tűnik, ő nincs itt, akkor Abramevicius úr a következő. Litvánul szeretnék hozzászólni. Jūs uh, regionų ir uh, asamblėje ir vietinės valdžios ir tikrai norėčiau Szeretném elmondani, hogy itt a Régiók Bizottságában fontos köszönetet mondani önnek azért, amiért itt van, és megosztotta velünk a gondolatait. Köszönjük, hogy bemutatta, hogy a bizottság milyen munkákat tervez ebben a témában. Az eszmecsere lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy lássuk, hogy a helyi hatóságok milyen nagy figyelmet, milyen nagy figyelemmel tekintenek ezekre a munkákra. Szeretnénk mi is segíteni a bizottságot, segíteni a bizottságnak abban, hogy gyakorlati szinten is meg tudja mutatni, végre tudja hajtani a tevékenységét. Ugyanis mi tudunk a szinten segíteni. Minden, ami életmód, minden, ami élelmiszer, élelmezés, ezek olyan területek, olyan témák, amelyek mindannyiunk számára rendkívül fontosak. Nagyon sok sikert kívánok a munkáihoz. Uh, then, uh, Mr. Köszönjük szépen. Eszter úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az egészségügyel foglalkozó biztos jelenléte nagyon örvendetes, és mutatja, hogy mennyire fontos ez a tematika mindannyiunk számára. Azt is köszönöm, amit elmondott, és hogy ilyen hitelesen mutatta be a problémát. A munkám során a tudomány területén tevékenykedtem, e- és ott foglalkoztam ezzel a problémával. Részt vettem egy olyan intézmény létrehozásában is, amely ezzel a problémával foglalkozik, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy a különböző növényvédőszerek és egyéb mesterséges vegyi anyagok használata egy kedvező irány lenne, hiszen ezzel szennyezzük a vizeket, a talajt. Szerintem ez nem egy fenntartható politika. A tömeges állattartás elképzelhetetlen például az antibiotikumok gyakori alkalmazása nélkül. Köszönöm szépen Kompacsa úrnak ezt a kiváló jelentést, amely az egészséges élelmiszerek aspektusait is felsorolja, valamint az élelmiszertermeléshez kapcsolódó egyéb területekre is kitér, szól például a vidékfejlesztés fontosságáról és a munkahelyteremtésről is. Köszönöm szépen ezt a szöveget, és úgy gondolom, hogy a benyújtott módosítók is hozzájárulnak ahhoz, hogy a szöveg még jobb legyen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Zárásképpen pedig Bogdin asszony. Daniel asszony, tessék. Oh, köszönöm, tisztelt eh, elnök úr, köszönöm biztos úr, köszönöm a vélemény előadójának, hogy ezt a témát eh, kezeli. Én az élelmiszerpazarlás témájához szeretnék visszatérni. Természetesen nem támogatjuk az élelmiszerpazarlást. Szeretnénk, hogyha egyáltalán nem lenne élelmiszeri, élelmiszer hulladék. Persze a lakosság körében a megelőzésre nagy hangsúlyt lehet fektetni, meg lehet győzni a fogyasztókat arról, hogy választanak jól, és utána használják fel a hulladékot is. De az élelmiszerbiztonság miatt, a szabályok, a szabályok miatt van élelmiszerpazarlás. Gondolok itt arra a szabályra, amely szerint az iskolai menzákon, a közmenzákon mindent ki kell dobni, hogyha nem használják fel, nem fogyasztják el azt ott helyben. Tehát szerintem kicsit paradox helyzet alakult ki. A szabályoknak lehetővé kellene tenniük azt, hogy ne legyen ilyen sok élelmiszer hulladék. Uh, Nagyon szépen köszönjük. próbálunk mindenkinek egyforma lehetőséget biztosítani, úgyhogy ennek szellemében most Skorosz úr kap még szót, ön az utolsó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma egy rendkívül fontos témáról beszélünk, amely mindannyiunkat érint. Egy kérdést szeretnék felvetni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Milyen jellegű ellenőrzések léteznek az élelmiszerek esetében, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy a polgárok egészséges, biztonságos élelmiszerekhez férhessenek hozzá. Tehát milyen ellenőrző mechanizmusaink vannak. Köszönjük szépen, Andrew Kajtis biztos úr kap most szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy meghallgathattam Önöket és nagyjából egyetértek önökkel. Köszönöm önöknek ezúton is a kiváló véleményt, és köszönöm az összes hozzászólást. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal és a javaslatokkal is, de szeretnék kitérni egy nagyon fontos kérdésre. Az ECR-beli kollégák azt mondták, hogy az egészségügy nemzeti kompetenciába kell, hogy tartozzon. Szeretném az egészség definíciójára felhívni a figyelmüket. A WHO az egészségügyi világszervezet fogalom meghatározása szerint egészség alatt a szociális, mentális és fizikai jólétet értjük. Az egészségügyi rendszerek persze, nyilvánvalóan a nemzetállamok kompetenciájába tartoznak, de amikor egészségről beszélünk, az egységes piacról, az élelmiszerekről, a termelésről, Egyesek említették, hogy a termelés áttevődik egyik országból a másikba, nagy cukortartalmú, magas zsírtartalmú termékeket állítanak elő. Felteszem a kérdést, ezeket a dolgokat vajon tudjuk-e nemzeti szinten szabályozni? Hát nem. Ezek nemzeteken átívelő, kontinentális, globális kérdések. Hogy az egészséget, mint olyat, és az egészségügyet összemossuk egymással, akkor az hibás. Az egészség nagyon szorosan kapcsolódik a közös mezőgazdasági politikához, a környezetvédelmi kérdésekhez, a fenntartható fejlődéshez és sok-sok más egyéb területhez, amelyek határokon átnyúló jellegűek. Az egészség általában véve a jólétet jelenti. És ezért az egészségnek van társadalmi, gazdasági, szociális, környezeti dimenziója is. Hát erre való tekintettel azt hiszem elmondhatjuk, hogy ha nem működünk el egymás, nem működünk együtt egymással, akkor ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani. Emellett egészséges erőforrásokra is szükség van. Pán-európai táplálkozási politikára van szükség, egy pán-európai megközelítésre, a felülvizsgált közös mezőgazdasági politikára vonatkozólag, páneurópai módon kell megközelítenünk a növényvédőszerek csökkentésének kérdését, a környezetvédelmet, a vizek védelmét, az energetikai forrásaink védelmét, és így tovább. És ide tartozik a körforgásos gazdaság, és nyilvánvalóan az élmiszer pazarlás is. Ezek mind-mind pán-európai kérdések. Tudjuk, hogy rengeteg eszköz a helyi önkormányzatok kezében van, a régiók, városok kezében, községek kezében, de azt hiszem, az egészség kapcsán pán-európai megközelítése is szükség van, így tudunk igazi hozzáadott értéket teremteni. Köszönöm szépen, hogy említették a polgárok egészségére vonatkozó jelentésünket. Egy átfogó vizsgálatot indítunk nem sokára, amelyben az európai polgárok egészségi állapotát vizsgáljuk. Többen beszéltek a gyermekek elhízásának problémájáról. Máltán az egészségügyi miniszterek nemrégiben egy informális csúcs találkozót tartottak, és itt a napirend legelején szerepelt az elhízás kérdése. Ezeket a kérdéseket mindenképpen meg kell oldani, emellett kezdeni kell valamit az agresszív marketing és hirdetési gyakorlattal is, amely a gyermekeket célozza meg. meg kell találnunk az eszközét annak, hogy közösen tudjunk fellépni egy egészségesebb Európa érdekében. Persze a szociális Európa egy nagyon divatos fogalommá vált, nem csak szociális Európára van szükség, hanem egy egészséges Európára is. Még egyszer hangsúlyozom, én most itt nem a különböző betegségekre gondolok és hasonlókra, a különböző egészségügyi rendszerek működésére és így tovább, én az egészségre gondolok. Az egészségnek arra vetületére, ahol megpróbáljuk az emberek egészségét a lehető legtovább megőrizni. Nyilván ennek szellemében szükség van egy közös táplálkozási politikára is. Én magam orvos vagyok, tudom, hogy miről beszélek, és nagyon örülök annak, hogy rengeteg kezdeményezést látok ezen a területen. Az élelmiszerpazarlás kapcsán nagyon konkrét javaslatokat fogunk majd bemutatni. Egy egész módszertani kereten dolgozunk, és a következő találkozásunk alkalmával meg tudjuk közösen vitatni majd önökkel azt, hogy hogyan lehet ezen a területen előrelépni, hogyan lehet egy közös módszertant alkalmazni, és ezzel csökkenteni az élelmiszer pazarlást a lánc minden egyes láncszemélyben, kezdve a termelésnél egészen a fogyasztóig. Önök említették azt is, hogy hogyan lehet az élelmiszer fenntarthatóság kérdését, az élelmezés, az élem ellátás fenntarthatóságát megteremteni. Van egy közös mezőgazdasági politikánk, van egy politikánk az élelmiszer pazarlásra kapcsolatosan, de az egészséges táplálkozásra vonatkozólag nincs egységes megközelítés. Az Európai Bizottság javaslatát az iskolai tej, gyümölcs és zöldség programok területén például nagyon nehéz megvalósítani. Helyi szinten is jelen vagyunk, és megpróbálunk aktívan tenni azért, hogy ezek a programok megvalósuljanak. Ez a gyermekek egészségéről szól, az iskolákról, kórházakról. Megpróbálunk több friss gyümölcsöt rendelkezésre bocsátani, és persze ezzel párhuzamosan támogatni a helyi termelőket is. Tegnap beszéltünk a közbeszerzési szabályok változásáról. A nemzeti kormányok számára lehetővé kell tenni, hogy frissebb élelmiszereket vásárolhassanak meg helyi szinten. Ez, ez többek között a helyi termelőkről, a helyi közösségekről is szól azok fennmaradásáról. Nagyon örülök az összes javaslatnak, az összes felvetésnek, folytatni fogjuk persze az együttműködést, és általában véve úgy látom, hogy kötelességünk foglalkozni ezekkel a problémákkal, A címkézési kérdésekkel is foglalkozni kell, illetve a lejárati idő feltüntetésének problémájával. Segíteni kell a vállalkozásoknak a bürokratikus akadályok áthidalásában. És természetesen elfogadom az ön meghívását, el fogok utazni Dániába. Jártam Kopenhágában egyébként, és ott láttam egy kiváló iskolát, ahol a gyermekeket megtanítják arra, hogy mit is jelent az egészséges táplálkozás. Megtanítják őket arra, hogy hogyan lehet egészséges élelmiszereket előállítani. Ez egy csodálatos példa, és elfogadom az ön meghívását. Helsinki-ben, Hollandiában, Máltán, Olaszországban csodálatos példák vannak, pozitív példák, sokat utazom ugyanis, és valóban fontosnak tartom azt, hogy a helyi közösségeket is ösztönözzük arra, hogy kövessék a jó példák példát, és a litván barátaimat is támogatni fogom abban, hogy fel tudjanak lépni az élelmiszerpazarlás ellen. Elnök, köszönöm szépen, még egy példát szeretnék mondani. A mi menzánkon ma, a mai akciónk során több újságíró is jelen volt, hogy tudósítsanak ott az élelmiszer pazarlás elleni intézkedésekről, hát az, éle, az ott felszolgált étel minőségéről, illetve mienségéről nem szólnék, de a pazarlás területén nagyon jó előrelépéseket értünk el. Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor nézzük meg gyorsan ezt a véleményt. Árno Kompácsár véleménye következik fenntartható uniós élelmiszerpolitika. Szerintem azon arra is térhetünk a szavazásra, ha senkinek nincs ellenvetése. Jó, akkor kérem, nagyon röviden szóljon hozzá a jelentéstevő. Már az imént hosszabban szóltam hozzá, ezért most nagyon rövid leszek. Scampio professzornak szeretnék köszönetet mondani, aki szakértőként segítette a munkámat, és külön köszönöm az összes érintett szereplőnek is az együttműködést. Három módosítóról szólnék, az, ami a kísérleti projektet illeti, nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen kísérleti projekt, ugyanis van már egy ilyen, illetve nincs még egy ilyen megközelítés, egy ilyen átfogó megközelítés, ezért jó lenne az Európai Parlamenttel együtt az Európai Bizottságot rábírni arra, hogy legyen egy közös kísérleti projekt, hogy az uniós végrehajtásra vonatkozóan kapjunk egy pozitív példát. Azt hiszem, ezen kívül már mindent elmondtunk, és gyakorlatilag itt már megadtuk a bevezetőjét a következő témánknak, ami az egészség lesz, hiszen az élelmiszer politika is összefügg a jóléttel és az egészséggel egy holisztikus megközelítésben. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig a módosításokról szavazunk. McCarthy úr nagyon röviden szóljon hozzá, kérem. Köszönöm szépen. Egyetértek a véleményben felsoroltakkal. Valóban szükség van a szinergiák kiaknázására. Az egyetemek, az élelmiszer termelők szervezetek és a környezetvédelmi szervezetek között. Az én városomban, Korkban van egy élelmiszerfejlesztési bizottság, amely élelmiszer, élelmiszer kérdésekkel foglalkozik, valamint élethosszig tartó tanulást is elősegíti, emellett a WHO egészséges városokra irányuló programjában is részt veszünk. Sok lehetőséget látok ebben a programban, még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek. Elnök, köszönjük szépen. A szavazás következik, három módosítónk van. Szavazzunk az első módosítóról, a jelentéstevő támogatja az első módosítást. Ki támogatja, ki ellenzi. Senki sem, akkor ezt elfogadtuk. Második módosító, a jelentéstevő támogatja, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi. A többség mellette volt, úgyhogy ezt jóvá hagytuk. Harmadik módosító, a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, senki sincs ellen, akkor ezt is elfogadtuk. Most pedig a szöveg egészéről szavazunk, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Senki sem ellenzi. Akkor ezt elfogadtuk, ki tartózkodik, senki sem tartózkodik. Elfogadtuk a vélemény, még pedig egyhangulag. Gratulálok a jelentéstevőnek. A napirend módosul. Bárnyé úr következik most, ő már megérkezett, és nincs sok ideje. Üdvözöljük Bárnyé urat. És akkor most ennek szellemében a Brexit vita következik. All right, uh, let's continue the meeting. Uh... Akkor folytassuk a plenáris ülésünket. Először is röviden szeretnék pár szót szólni Bárnyé úr előtt. Köszönjük Bárnyé úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk ezen a mai plenáris ülésen. Már többször találkoztunk, az elnökök konferenciáján is jó eszmecserét folytattunk, az ön mai felszólalásának az a célja, hogy megmutassa itt a régióknak, az önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek azt, hogy önnek mi a véleménye az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti tárgyalásokról. Már többször elmondtuk, hogy tiszteletben tartjuk a britek többsége által hozott döntést. Viszont másrésztről mindannyian tudjuk, hogy ennek az a kockázata, hogy megrázza a következő generációnak a stabilitását. Bernyé úr nyilván tudja, hogy annak ellenére, hogy az ön feladata az, a, az hogy technikailag um, koordinálja a kilépési folyamatot, a következmények nem csak pár szerződésre fognak vonatkozni, nem csak pár ezer oldalni joganyagra, hanem magára az állampolgárokra, azokra, akik az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élnek és dolgoznak. Az Európai Unió felelőssége, hogy megtartsa az egységét, és minden állampolgárnak a jogait támogassa, védje. Ez kell, hogy legyen a folyamatnak, a tárgyalásnak a fő alapelve. A mai napon a megválasztott politikai vezetőink, akik a 28 tagállamból származnak, beleértve az Egyesült Királyságot, szeretnék megosztani önnel a Brexit szerintük rájuk gyakorolt hatását. Itt az összes régióra fog vonatkozni a Brexit, mindenkire, aki a tagállamokban dolgozik. Kedves Bárnyi úr, hogyha megnézzük, hogy milyen politikai pályafutást is tudhat maga mögött, akkor láthatjuk, hogy mindig nagy figyelmet szentelt a régióknak, az önkormányzatoknak. A régiók bizottságának nincs formális hatásköre a tárgyalásokra, de a helyi parlamentek részt fognak venni a kereskedelmi megállapodások aláírásában, amelyek kapcsolódnak a végső kilépési döntéshez. Holnap el is fogunk fogadni egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Az elkövetkezendő hónapokban pedig szoros kapcsolatban maradunk önnel, hogy láshassuk, hogy a javaslatainkat bele tudják-e venni a tárgyalási folyamatba. Még mielőtt lezárnám ezt a kis bevezetőt, szeretném elmondani önnek, amit Londonban is mondtam már idén, januárban, az EU-s régiók, a régiók bizottsága delegációnak, hogyha a Brexit Brexitet jelent, akkor az Európai Unió is Európai Uniót jelent. Mit jelent ez? Azt, hogy nem fogjuk felhigítani az eddig elért eredményeinket nem a szuverenitásnak a mindenáron való védelme az Európai Unió előtt álló út, hanem a regionális, illetve a helyi szintnek az a célja, hogy együttműködjön a többi szinttel. Ezt teszi az Európai Unió, és ezt is fogja tenni mindig. Egységesek vagyunk, és egységesnek kell lennünk, de ezt a válságot ki kell használnunk arra, hogy lehetőségét tegyük, és felhasználjuk a következő években az Európai Unió régióinak képviselőiként nagyon szívesen megosztjuk önnel, hogy hogyan lehet szerintünk az Európai Uniót átalakítani, úgy, hogy ez jobban működjön. Nagyon sok sikert kívánok, reméljük, reméljük hogy mindenki számára, minden EU-s állampolgár számára jó megállapodást sikerül elérni. Köszönöm önné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Merkule, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnökök, polgármesterek, régiók bizottságának tagjai, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek önökkel. Természetesen Merkule elnök úrnak szeretnék köszönetet mondani, amiért meghívott. Szeretnék pár szót szólni a nehéz tárgyalásoknak a tétjeiről, ezekről a kivételes tárgyalásokról, amelyek nem sokára megindulnak. Legyünk őszinték, ez az, egy, ez az első alkalom, hogy nyíltan november óta öm, beszélek ezekről a, ezekről a tétekről, a kihívásokról. Ha megengedik, először is mondanék egy pár szót a szolidaritás jegyében, ugyanis most, amikor felszólalok, most halljuk, hogy Londonban mi is történik a parlament épülete előtt. Látjuk, hogy vannak áldozatok. Nem tudom, hogy pontosan mi történt, de minden esetre szeretnék a szolidaritásról szólni egy pár szót. Szeretném elmondani, hogy a brit állampolgárokkal vagyunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Immár 44 éve az Európai Unió közös tervet dolgozott ki. 44 éve együtt építjük a közös piacot, együtt bontjuk le a közöttünk álló határokat a szabad áramlás jegyében. Az, a személyek, a szolgáltatások, a javak szabad áramlásának jegyében. Együtt alakítottuk ki az európai állampolgárságot, amely a nemzeti állampolgárságot egészíti ki. Együtt erősítjük meg, együtt konszolidáljuk a békét, a demokráciát, amely az európai identitás alapját képezi. Együtt itt voltunk ott Európa újraegyesítésénél a Beleni fal lebomlása után. Az Egyesült Királyság ambíciózus volt akkoriban, megnyitotta a munkaerőpiacát a csatlakozó tagok előtt együtt vállaltunk kötelezettséget arra, hogy a kohéziós politikát hosszú távon finanszírozzuk. Azt a kohéziós politikát, amelynek, amelyet önök is támogatnak, és amelyel a történelmi területi különbözőségekkel le lehet számolni a mi földrészünkön. Ez a közös projekt folytatódni fog, viszont most már az Egyesült Királyság nélkül, ugyanis az Egyesült Királyság így döntött. A brit állampolgárok többsége úgy döntött, hogy elhagyják az Európai Uniót. Emiatt van most ez a kivételes helyzet. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság formálisan fogja tájékoztatni az Európai Uniót a kilépési szándékáról március 29-én, ezzel pedig formálisan is megindul a két éves tárgyalási folyamat, 24 hónapos tárgyalási folyamat. Ezen tájékoztatás alapján a 27 állam és kormányfő, illetve Tusk és Juncker elnökök pár hétig együtt fognak dolgozni azon, hogy milyen iránymutatások mentén is lesz, milyen iránymutatások mentén kell majd a tárgyalásokat lefolytatnom. Természetesen az Európai Bizottság és az Európai Tanács iránymutatásai mentén az Európai Parlament beleegyezésével fogom ezeket a tárgyalásokat levezényelni. Kedves hölgyeim és uraim, a Brexitnek nagy következményei lesznek. Emberi, gazdasági, pénzügyi, igazságjogi, jogi, szociális, politikai következményei is lesznek. Látni kell, hogyha nincs egyesség akkor annak mindenkire még nagyobb következményei lennének. Több mint 4 millió brit állampolgár él és dolgozik az Európai Unióban, ők teljes bizonytalanságnak lennének kitéve a jogaikat, a jövőjüket illetően beszállítás nehézségek is felmerülnének, újra vám ellenőrzések kezdődnének meg, ezek pedig lassabbá tennék a kereskedelmünket, és lassabbá tennék a, közlekedést is. Ennek pedig a légi közlekedésre is nagy hatása lenne az Egyesült Királyságból és ba érkező repülőkre. A nukleáris kérdéseknek is az Euratom miatt a nukleáris kérdéseket is rendeznünk kell, és akkor még a példákat folytathatnám. Az Egyesült Királyság nagyon ki lenne téve, nagyon rossz helyzetben lenne, hogyha nem lenne megállapodás. Az Egyesült Királyság kereskedelmének két harmadát az EU-s megállapodások, illetve az EU-s szabadkereskedelmi egyezmények adják. Több mint 60 partnerországgal állunk valamilyen megállapodásos kapcsolatban. Az Egyesült Királyság nak tehát mindenképpen meg kell oldani a helyzetét. Tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, hogyha nem lenne megállapodás, hogyha nem lenne deal, hát az, az nem lenne jó, úgyhogy ezt az utat mi nem támogatjuk. Mindenképpen egyességet akarunk kötni, megállapodást akarunk kötni, sikereket akarunk nem a britek ellen, hanem a britekkel. Ezért a 27-ek, illetve a körülöttem álló csapatnak is az a célja, hogy legyen egyesség és az Egyesült Királyság megfelelő rendszerben lépjen ki az Európai Unióból, olyan rendszerben, amelyel együtt, amelynek a keretében kidolgozzuk, hogy milyen jövőbeli kapcsolatokat fog ápolni velünk az Egyesült Királyság ami a feltételeket illeti, a sikerhez feltételekre van szükség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, az első feltétele a kilépésnek az az, hogy a 27-ek egységesek legyenek. Ehhez pedig szüksége van átláthatóságra és nyilvános vitára. Én október 1-én léptem hivatalba, és találkoztam ekkor a 27-ek kormányaival. Az elmúlt hetekben pedig elkezdtem a második, második kört, és ismételten találkoztam a kormányokkal, a nemzeti kormányokkal, a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetekkel. Ebben az időszakban és végig a tárgyalások folyamán természetesen szorosan együttműködve fogok dolgozni az Európai Tanácssal, annak elnökével, Donald Tuskkal, az Európai Parlamenttel, Antonio Tajani elnökkel, és az összes olyan szervezettel, intézménnyel, amely az Európai Unióhoz tartozik. Tisztelt elnök úr, tisztelt Merkula elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek a régiók bizottsága előtt. Köszönöm, ugyanis a régiók bizottságával eh, az eddigiekben is nagyon jól tudtunk együtt működni, még amikor eh, regionális politikával foglalkozó biztos voltam, ugyanis önök az európai vidéki területek, régióknak a képviselői, azok sokszínűségét önök képviselik. Egység. Az egység nem jelent uniformitást. Az egység az első feltétele annak, hogy, hogy, egyes, hogy jó egyességre jussunk. Az egység mindenkinek az érdeke, a mi érdekünk, illetve az Egyesült Királyság érdeke is. Ezt a brit partnereinknek mondom, tudom, hogy vannak itt britek velünk. Ugyanis amikor lezárulnak a tárgyalások, akkor mindannyiunknak egységes Európára van szüksége. Egységes Európával tudunk csak egyességre jutni. Hogyha szabad, és megengedik, még egy pontot említenék. Ez az unió erősebb lehet, hogyha átláthatóságra és nyilvános vitákra épül. És önök, a régiók bizottsága, tudom, hogy aktívan ki fogja venni a részét ebből a nyilvános vitából. A tárgyalásokat nem lehet a kulisszák mögött lefolytatni titokban. Átláthatóan, nyíltan fogjuk levezényelni a tárgyalásokat, és megosztjuk mindig mindenkivel, hogy éppen mit is csinálunk. Ezen tárgyalások során objektíven kell elmondanunk, hogy mit is jelent az, hogyha valaki kilép az Európai Unióból. El kell mondani, hogy ez mit jelent a kilépő ország számára és a többi tagállam számára. Hölgyeim és uraim, az igazság hangján kell szólnunk, és el is fogjuk mondani az igazságot az állampolgároknak. El fogjuk mondani nekik, hogy mit jelent a Brexit. A második feltétele az egyességnek az az, hogy az Egyesült Királyság kilépési döntése által megjelent bizonytalansággal leszámoljunk. 4 millió állampolgár. Lengyel hallgatók, akik mondjuk ugyanúgy, hallgat, ugyanúgy tanulnak az egyetemeken, mint a britek vagy például az angol nyugdíjasok, akik Spanyolországban élnek, és ugyanolyan egészségügyi ellátásban részesülnek, mint a spanyol nyugdíjasok, vagy a román ápolónők, a román orvosok, akik hozzájárulnak az Egyesült Királyság minőségi egészségügyi szolgáltatásához, vagy az olasz, német mérnökök, akik úgy döntöttek, hogy az Egyesült Királyságban dolgoznak, pont úgy, mint több ezer brit állampolgár, aki ugyanilyen döntést hozott, és mondjuk Berlinben, Rómában vagy Bécsben dolgozik. Kétségeket hallunk, értjük az aggodalmakat, értjük ezeket. Mindenképpen hatékonyan kell fellépnünk, garantálnunk kell a jogokat, az európai állampolgárok jogait hosszú távon, ez ugyanis a legnagyobb prioritásunk már a tárgyalások megkezdése óta. A szlogenünk az lesz, hogy az elsőnek az állampolgárnak kell lennie. Örülök a testületi döntésnek, a reggeli döntésnek, mely szerint a két állampolgár kezdeményezést beindítjuk összetett témákat kell érintenünk, nagyon összetett témákat. Tartózkodási jog, a piachoz való hozzáférés, társadalombiztosítás, nyugdíjazás, oktatáshoz való hozzáférés. Együtt fogunk dolgozni ezeken a pontokon. Semmiféle részletet nem fogunk érintetlenül hagyni, mindennel fogunk foglalkozni együtt fogunk dolgozni az összes tagállammal. Ehhez időre lesz szükség, több hónapra biztosan, de mindenképpen komoly jogi munkát kell folyt, lefolytatnunk együtt az Egyesült Királysággal. Amilyen hamar csak lehet, egyességre kell jutnunk a folytonosság elvét, illetően a kölcsönösség és a diszkrimináció mentesség elvének mentén, nem szabad, hogy az állampolgárok bizonytalanságban vergődjenek. Kedves hölgyeim és uraim, a bizonytalansággal le kell számolni, regionális, illetve helyi szinten is. Minden kedvezményezett, mm, minden európai költségvetésből finanszírozott program kedvezményezettjének tudnia kell, hogy pontosan miről is beszélünk. Az európai szociális alapkedvezményezettjei 90 milliárd euró az összes régió számára. Ezek az alapok segítik a férfiakat, nőket a munkahely, megfelelő munkahely megtalálásában. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, ezt önök mindannyian jól ismerik, ennek a itt 200 milliárd eurós költségvetésről van szó, ezekkel támogatjuk azokat a régiókat, amelyek el vannak szigetelve, és gondolok itt a legkülső régiókra is. A Juncker befektetési alap 305 315 milliárd eurónyi befektetés. Ezen programnak a kedvezményezettjei tudnak harcolni például az éghajlatváltozás ellen. Mondjuk szélerőműveket hozunk létre Belgiumban, vagy energia és egészségügyi programokat folytatunk le az Egyesült Királyságban. A Horizont 2020 kutatási programnak a kedvezményezettjei pedig 80 milliárd eurót használhatnak fel a tudomány, az ipari innováció területén. Ezekkel tudjuk magunkat felvértezni a mostani kihívásokra való harcban. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, ezeket a programokat együtt fogadtuk el, 28-an, együtt az Egyesült Királysággal. Együtt finanszírozzuk őket, 20 8-an, és együtt 28-an vagyunk ennek a, ezeknek a kedvezményezettjei. Minden egyes országnak be kell tartani kötelezettségvállalásait, amelyet a többiek felé vállalt. Hogyha egy ország elhagyja az uniót, akkor nincs büntetés. Nincs büntetés, nem kell megfizetni a kilépés árát, viszont mm, a kifizetéseket azokat ki kell fizetni, nem kérünk többet vagy kevesebbet az európai az Egyesült Királyságtól. Nem kérünk többet, mint amit ők tagként elfogadtak, hogy kifizetnek. Mi is fizetjük az európai, az Egyesült Királysággal vállalt kötelezettségeinket. Ez a, közösen, ez a közös módja a kilépésnek. Tisztelt elnök úr, alázatosságra van szükség. Az európai történelem egyik legfőbb alakja, Winston Churchill, és azt mondta, hogy a nagyság ára az a felelősségvállalás. Úgy lehetünk nagyok, hogyha felelősséget vállalunk. Ez egy régi igazság, igaz ez az Egyesült Királyságra és ránk is. Egy harmadik bizonytalansági faktor az Európai Unió új határaival kapcsolatos. Gondolok itt Írországra legfőképpen. Én a az egyik programnak a keretében láttam, hogy Észak-Írországra milyen hatásokat is gyakorolt mindegy, mindez, és a nagypénteki megállapodásnak az egyik egyik szereplőjeként nagyon figyelmet fordítottam erre. Ezeket a tárgyalások folyamán mindenképpen be kell tartanunk, még akkor is, hogyha úgy dönt az Egyesült Királyság, hogy elhagyja az Európai Uniót. A Vámunió keretében is megfelelő párbeszédet kell lefolytatnunk, a párbeszéd és a béke jegyében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves elnök úr, egy harmadik dologra is szükség van a megállapodáshoz, a rendszerrel. Megfelelő rendet kell kidolgoznunk, amelyben új kapcsolatot alakítunk ki az Európai Unió és az Egyesült Királyság között közös bizalomra van szükség. Ehhez pedig rendbe kell szedni a dolgokat. Először is elvi megállapodásra kell jutni arról, hogy hogyan is lép ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Így tudunk ugyanis a jövőnkről beszélni. Később majd meg minél később Minél később egyezünk meg az elvi kérdésekről, annál, annál később kerül sor a megfelelő módon való kilépésre. Hogyha a végére hagyjuk a tárgyalásoknak a nehéz kérdéseket, mondjuk a tárgyalások végére, akkor a bukás veszélye fenyeget, és ezt komolyan gondolom. Lesznek nehéz pillanatok de hölgyeim és uraim, én a közszereplésem idején, még akkor is, amikor egy szabolyai önkormányzatnak az élén álltam, akkor is azt láttam, hogy a kihívások, az akadályok, akadályokat csak akkor tudjuk jól legyőzni, hogyha van perspektívánk, hogyha tudjuk, hogy milyen kontextusban végezzük a tárgyalásokat. Mi pont ezt szeretnénk elérni a tárgyalások során, méghozzá a lehető leghamarabb. Mi is ez a perspektíva? Egy új partnerségi kapcsolat kialakítása az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. Már nagyon régóta az első 21 éves voltam, 1972-ben, amikor először szavazhattam, és én kampányoltam azért, hogy beléphessen az európai közösségbe a, az Egyesült Királyság. Vannak itt olyan francia, franciák, akik emlékeznek még az Egyesült Királysággal kapcsolatos névszavazásra. Meg vagyok győződve, meg voltam győződve, és meg is leszek győződve arról, hogy össze vagyunk kötve az, Euró- az Egyesült Királysággal, ugyanis közösek az érdekeink, és közösek az értékeink is. Mm az új partnerségi viszony persze még nagyon öm, korán lenne erről tárgyalni, de a kontúrjait a nagyjából már meg lehet festeni. Ebben a partnerségben lesz szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet eh, a kellő pillanatban majd elkezdünk megtárgyalni az Egyesült Királysággal. Ez a szabadkereskedelmi megállapodás eh, semmilyen másik eh, szabadkereskedelmi megállapodásra nem hasonlít majd. Fel kell készülnünk erre a helyzetre. Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy a belső piacról, a Vámunióból kilép, és két év múlva már harmadik országként gondolunk az Egyesült Királyságra. Két év múlva már harmadik ország lesz. Az Egyesült Királyság így döntött, így pedig olyan helyzetbe kerül, amely kevésbé jó, mint, egy, mint hogy a tagállam lenne. Már nem fog tudni részt venni a belső piacban Hölgyeim és uraim, nem volt még ilyen az európai történelemben. Nem volt még ilyen szabadkereskedelmi megállapodásra példa, ugyanis eddig minden az Európai Unió által aláírt kereskedelmi megállapodás, amelyet több mint 60 országgal írtunk alá, mondjuk Dél-Kórával, vagy nemrégiben, a Kanadá, nemrégiben Kanadával, ezek a megállapodások mind-mind a szabályozási konvergenciának a keretrendszerébe illeszkedtek bele. Viszont a Brexit már más tészta ugyanis a mostani standardjaink, szabályaink a 27 országra és az Egyesült Királyságra vonatkoznak, mert a tárgyalások megkezdésekor. Tehát nem, nem szabályozási konvergencia vár ránk, hanem kockázat, vagy legalábbis annak a kockázata, hogy más szabályozások alakulnak ki, amelyek pedig árthatnak a belső piacnak. Óvatosnak kell lennünk óvatosak is leszünk. Figyelünk majd arra, hogy a szabályozási különbözőség ne legyen dömping, ne legyen szabályozási dömping. Óvatosak leszünk, óvatosak lesznek a kormányok is én is tárgyalóként, illetve a, a tagállamok, valamint a civil társadalom is, a képviselők, a, vá, a városok képviselői. Hölgyeim és uraim, lesz itt a szabadkereskedelmi megállapodás ellen, lesznek olyanok, akik fellépnek majd ez ellen. Mindenképpen ratifikálni kell ezt, a, ezt az egyezményt fel kell készülnünk erre a kockázatra, arra, hogy arra, hogy megfelelő szabályokat alakítsunk ki mindenképpen hatékonyan mm, egyenlő bánásmódot kell nyújtanunk a tagállamoknak. Egyetértünk Tereza mélyel, amikor nem régiben azt mondta, idézném, bátor szabadkereskedelmi megállapodásra van szükség. Együtt ambiciózusak lehetünk. Együtt az ambíciónkat gyakorlatba tudjuk tenni, és együtt a szociális, a adózási, környezeti standardeknek meg tudunk felelni, illetve a fogyasztókat is megfelelően tudjuk védeni. Beszéltem itt az érték közösségekről, nem csak kereskedelmi érdekekről van itt szó, hanem innovációs kutatási e, értékeink is vannak. Persze az együttműködésünk meg fog változni, más lesz a jövőben, mint most. Az ambíciónk mégiscsak ugyanaz, hogy együtt harcoljunk az éghajlatváltozás ellen, hogy együtt sikerüljen az általunk vállalt kötelezettségeket megvalósítani, amelyeket még a Párizsi Egyesség megállapodásban vállaltunk. Együtt fejlesztést szeretnénk elérni, és az afrikai régiót is szeretnénk támogatni. Van ambíciónk, szeretnénk belső, külső szintéren is a terrorizmus ellen harcolni, a hibrid fenyegetettség ellen harcolni, a kiberbiztonságot megerősíteni. Gondolok itt a londoni áldozatokra is, és gondolok a az egy évvel ezelőtti e, áldozatokra itt Brüsszelben, illetve a többi e, világ többi pontján elkövetett, e, elkövetett merényletek áldozataira is. Ami pedig a védelmet illeti, több Együtt dolgozunk több szervezettel, például a NATO-val is, illetve a külpolitika, valamint a, a közös biztonságpolitikát is együtt fogjuk folytatni. A 27-ek majd mm, tovább mélyítik ezeket az együttműködéseket Federica Mogherini nemrégi nyilatkozata alapján nekünk pedig meg kell nyitnunk a lehetőséget a bilaterális együttműködése is, amikor majd eljön ennek az ideje, meg kell nyitnunk a lehetőséget a bilaterális együttműködésre. Az állampolgáraink biztonságával nem szabad kofárkodnunk. Nem szabad a biztonságot ugyanarra a mérlegre tenni, mint ahol a kereskedelem vagy a gazdasági értekek vannak. Hogyha már látjuk, hogy nagyjából milyen lesz ez a partnerségi kapcsolat, akkor majd meg tudjuk határozni azt is, hogy milyen átállásra van szükség. Tudjuk, hogy időre van szükség, legyen szó itt a szabadkereskedelmi megállapodásról, vagy bármilyen más megállapodásról. Lesz szó átállásra lesz szükség, még korai lenne megmondani, hogy ehhez mire lesz szükség, de az biztos, hogy az európai jog mentén fogjuk levezényelni a tárgyalásokat. A minden időbeli korlát mentén fogjuk ezeket a tárgyalásokat lefolytatni, és a belső piaccal nem fogunk kereskedni. A prezentációm zárásaképpen szeretném elmondani, hogy sikert szeretnénk elkönyvelni, elérni a tárgyalások végén. E, határozottak vagyunk, barátiak vagyunk, de soha nem vagyunk naívak. Nagyon őszintén beszéltem, tisztelt elnök úr, most itt önök előtt, mert szerettem volna, hogyha mindenki megérteni, hogy milyen feltételekre van szükség a sikerhez. Együtt kell dolgoznunk, 27-en együtt kell, hogy dolgozzunk az átláthatóság és a nyilvános viták jegyében amilyen gyorsan csak lehet, mindenféle Brexit döntés által kiváltott bizonytalansággal le kell számolnunk. Az európai költségvetés egyének pedig tudniuk kell, hogy mire számíthatnak. Harmadik dolog, megfelelő rendszerben kell dolgoznunk, úgyhogy látjuk a tárgyalások végén kirajzolódó perspektívát. Stabil, alapokra, alapokra kell felé, felépítenünk az Egyesült Királysággal való kapcsolatunkat. Közös lesz a jövőnk, nem is, nincs is arra szükség, hogy kiemeljem, hogy a kihívások, az új európai agenda, az nem csak a Brexitben merül ki. Nem, ennél sokkal öm, többet tartalmaz. A prioritás továbbra is az, hogy megerősítsük, és ha szükség van rá, akkor megreformáljuk az uniónkat, így lehet ugyanis a közös kihívásokkal csak leszámolni. Az Európai Bizottság és az elnöke Jean-Claude Juncker nemrégiben um, publikálta az európai jövőjéről szóló fehér könyvet. Ezen a hétvégén pedig az állam és kormányfők Rómában gyűlnek össze, hogy a római szerződés 60. évfordulójáról megemlékezzenek. A válság, a Brexit, a nehézségek ellenére a római évforduló nem szabad, hogy nosztalgia, nosztalgiára épüljön, vagy védekezésre épüljön, és itt be is fejezném a prezentációmat. Ez a pillanat új kezdet kell, hogy legyen a 27-eknek, az Európai Uniónak, a konkrét cselekedetnek. Köszönöm. Um. Thank you. Köszönöm szépen. Most ismét úgy járunk el, mint eddig, az, ami az időt illeti, a hozzászólások időtartamát, 14-en kívánnak hozzászólni, nagyon szigorúnak kell lennem. Próbálják meg, hogy talán még a rendelkezésre álló időkeretet se használják ki. Először is három percben meghallgatjuk Michael Murphy-t eh, az EPP a néppárt képviseletében. A néppárti frakció képviseletében üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy itt van Bárnyi úr. Egy eh, folyamatos párbeszéd eh, része ez a mai találkozó. Európaiként mélyen sajnálom az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból. De hosszú idő spekuláció után eh, most elérkezett az ideje annak, amikor megoldásokat kell eh, találnunk a Brexit eh, által jelentett kihívásokra az EU-t és a az Egyesült Királyságot is ugyanúgy érik ezek a kihívások. Közvetlenül helyi és regionális szinten is megoldásokra van szükség. Észak-Írországban, ahol élek, az emberek féltik, félnek a jövőtől, féltik a megélhetésüket. Az ír agrár élelmiszeripar különösen ki van téve annak, hogy a Brexit deal majd mit hoz, mennyi, milyen korlátozások lesznek, hiszen az európai átlag egy ötszöröse az agrárexportunk. Barnier úr, üdvözlöm Önt, az, az, hogy azt mondta, senki, egy tagállam sem lép ki az Európai Unió rosszabb körülmények között. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok vonatkoznak az ír agrár élelmiszeripari szektorra is, és lehet, hogy nagyon kedvezőtlenek lesznek a hatások. Tudom, hogy ön és munkatársai nagyon jól tudják, hogy mit jelent az Írország és Észak-Írország közötti határ, Észak-Írország az Egyesült Királyság része, de mintegy 1,8 millióan ír és európai állampolgárok is sajátos helyzete Észak-Írországnak, és ez is dremonsálja, hogy az elmúlt 20 év előre haladása után most akár büntetik majd ezekkel a tárgyalásokkal az északíreket. Barnier úr próbálja meg megakadályozni, hogy ismét határt emeljenek Írország és Észak-Írország között, és tovább kell, hogy fejlődjenek az ír köztársághoz fűződő kapcsolataink. Ezeket nagyon akadályozná egy új határ. Az EU és brit tárgyalásokat a következő évben mindig előtérbe helyezzük. De nagyon fontos, hogy a fennmaradó 27 tagállam továbbra is egy pozitív vízióval rendelkezzen az európai polgárok jövőjéről. Gondoljanak a munkahelyen teremtése, növekedésre, biztonságra, a migráció jelentette kihívásra. A tárgyalások során a pessimisták ugye minden lehetőségben a nehézséget látják. Mi a néppártiak optimisták vagyunk, mi minden nehézségben a lehetőségeket látjuk. Köszönöm szépen, pontosan három perc volt, most Németország a PESZ képviseletében három percben. Hát nem tudom, hogy sikerül-e betartanom a három percet, megpróbálom. Mindenek előtt emlékezzünk a londoni áldozatokra, pont azon a napon, amikor az egy évvel ezelőtti brüsszeli merényletre emlékezzünk, eh, néhány másodpercig ezen a londoni merényletre is gondoljunk. Barnier úr, eh, eh, puha szív, vagy kemény szív. Nyilván ez lesz a legnehezebb tárgyalás, amit az Európai Unió valaha is folytatott. Már a, szó, a szóhasználat azonban aggodalommal tölt, tölt el, mert mintha csak itt csekkekről és puszta kereskedelmi érdekekről lenne szó. Az én frakcióm számára a legfontosabbak az értékek, az emberi kapcsolatok, a 40 éve elutakság után az emberek közel kerültek egymáshoz, gazdagították egymást. Itt nagyon sok emberről van szó, aki az EU-ban bízott, és igénybe vette az emberek szabad mozgását. Most vagy EU polgárként élnek Nagy-Britanniában, vagy britként valamelyik EU tagállamban. Ezeknek az országoknak, és, ezeknek az embereknek és családtagjaiknak a jogait meg kell védenünk igen, hallottam, azt mondta, hogy citizens first, igen, én ezt rendkívül fontosnak tartom, első helyen az emberek, a polgárok és hogy kik jellemzik az EU-t is, és az Egyesült Királyságot is, a régiók, Franciaországot, Norpát kali vagy Nagy-Britanniát, Egyesült Királyságot, Észak-Írország Németországban, Észak-Rajna Veszfáliából jövök, és ez az én hazám, és itt nehezen tudjuk elképzelni az EU-t Nagy-Britannia nélkül, Egyesült Királyság nélkül. De miután ilyen vegyes a kép, a helyzet, és a CETA-val, CETA a tárgyalásokhoz hasonlóan nehe, nehezek lesznek a Brexit tárgyalások, hiszen itt is egy nagyon komplex kérdésekről van szó. Ezeknél a megállapodásoknál még sokkal inkább figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani az értékeinket helyi és regionális perspektívát nem szabad szem elől téveszteni. Ne zárjon be feleslegesen kapukat, és a Brexit után és egy olyan ország lesz, egy Egyesült Királyság, amely bár nem EU tag, de nagyon intenzív kapcsolatok fűzik majd hozzánk. A véleményünk hatodik pontjához még hagy kérdezek valamit. Meg tudja ön erősíteni? Én aggódom, hogy az 50. cikk nem tiltja meg, hogy egy tagállam visszavonja-e a kilépési szándékát hogy, és hogy ezt nem őszinte megfontolásból teszi, hanem tárgyalási trükk miatt. Meg tudja erősíteni, hogy ilyen lehetőség nincs, tehát ebből már nem tud, nem tud visszalépni az Egyesült Királyság. Köszönöm, Bart Szomers úr, Alde, Belgium, kettő percben. Tisztelt Bárnyé úr, a Brexit egy politikai, erkölcsi és emberi vereség, és gondoskodunk el arról, hogy ne legyen ez gazdasági és pénzügyi vereség is. Ebből a eh, szempontból mondom, nagyon örülünk, hogy ilyen egyértelmű kereteket vázolt fel számunkra, nagyon világos ervek, elvekkel, amelyektől nem térünk el. Így például, hogy a Brexit deal nem lehet jobb, mint egy Európai Uniós tagság. Azután a négy alapszabadság nem alkutárgya. Három kérdésem lenne, három aggályom van. Először is az EU polgárok eh, ügye azok a brit polgárok, akik az EU eh, részei akarnak maradni, milyen eh, eh, kreatív megoldást tudunk találni, hiszen az emberek a mi projektünk részeseinek érzik magukat, tudunk-e tenni valamit értük. Másodszorban a regionális különbségek hatása. Hogyan kezeljük majd ezeket? Hiszen e bizonyos régiókat jobban sújtja majd a Brexit, Írországot, Észak-Írországot, például a biztonsági szempontból is sújtja majd. Azután költségvetés. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a folyó költségvetések intakt maradnak, és a jövőben nézve hogyan tudjuk garantálni a régióknak és a városoknak, hogy a költségvetésük a nekik szánt pénz megmarad. És végül a régió bizottsága nevében mondom, hogy nekünk is feladatunk az, hogy az Egyesült Királyság beli északír, ír, skót, londoni partnereinkkel, városokkal, településekkel kapcsolatot keressünk, és meg, megalapozunk azt, hogy a jövőben is tudjunk majd együttműködni és a startekből idézem, mi eh, merészek vagyunk, oda megyünk, ahol korábban, ahova korábban senki nem ment. Köszönöm. Tony Buchanan következik a European Alliance képviseletében, Egyesült Királyság, Skócia, maximum kettő perc. Elnök úr, Barnier úr, az EA az Alliance képviseletében eh, skótként én magam azt kívánom, hogy mi is hozzájárulhassunk majd az európai vitához, európai jövőjéről folyó vitához. Van néhány, sok jó dologgal járt a tagság. Az Európai Unió nagyon jó a polgáraihoz, a helyi önkormányzatokhoz, lehetőséget teremt az emberek számára, hogy tanuljanak, dolgozzanak más tagállamokban, az e-, egész Európai Unióban. Vállalatok számára lehetőségeket teremt, hogy részt vehessenek teljes jogutaként sok programmal. Ezek kivételes idők, kollégák, és Skóciában 62% a maradás mellett szavazott minden nagy város többsége, ahonnan én jövök, ott még többen, 74% szavazott a maradás mellett. A skót önkormányzatok továbbra is szeretnék fenntartani a kapcsolatokat. Szeretném, hogy egész Skóciában a helyi önkormányzatok továbbra is együttműködjenek európai kollégáikkal. Ma e, válaszutal e, állunk ebben a szakadék szélén is állatunk, nagyon sok ezer állás került veszélybe, e, kóciában élelmiszer és exportunk nagy veszélynek van kitéve, és akár hiszem tavaly 5,5 millió font értékű volt ez az export. Különösen helyi szinten látunk nagy veszélyeket. A készeknek kell, képeseknek kell lennünk arra, hogy a mezőgazdaság, a halászat, a környezetpolitika, beleértve a COP21 területén, a nyugdíjak, az egészségügy eh, területén továbbra is Skócia európai eh, maradjon. Demokratikus kihívásokkal állunk eh, szemben, to, továbbra is szeretnénk párbeszédet folytatni. Elnök, köszönöm szépen. Judith Wallace az ECR képviseletében, ugyancsak Egyesült Királyság. E az ECR frakció képviseletében üdvözlöm Önt Bányi úr itt a régiók bizottságában. Az Európai Királyság kilépése az EU-ból hatással lesz a helyi regionális önkormányzatokra is. A tárgyalások során jó lenne, hogyha mind a 27 tagállam önkormányzatainak a tapasztalatait is felhasználják, és a végén megkötendő alkú vagy megállapodás mindenki számára hasznos legyen. De ez eh, nem eh, lehet egy zero zéró összegű játék, lesznek vesztesek és lesznek nyertesek. Az ECR frakció párbeszédet szeretne folytatni különböző kormányzati szintekkel és helyi szereplőkkel. Ezt már a a népszavazás óta így tesszük. És valamennyien egyetértünk abban, hogy tovább kell folytatni az együttműködést az Egyesült Királyság és a többi 27 tagállam között. Továbbra is vannak közös érdekek, kihívások az Egyesült Királyság és az EU helyi és regionális önkormányzatai között. Nagyon fontos, hogy az európai jövőjéről folytatott vita során egész Európára gondoljunk és ez attól is függ, hogy együtt tudunk majd dolgozni a kontinens azon régióival is, amelyek nem részei az Európai Uniónak. Ahhoz, hogy valamennyiünk jólétét biztosítsuk, együtt kell működnünk. Ide tartozhat akár a hulladékgazdálkodás, a katasztrófa elhárítás és a terrorizmus elleni küzdelem is nagyon fontos, különösen ma, amikor itt az egy évvel ezelőtti merényletre, illetve ma délután Londonban történtekre emlékezünk. Mi britek elhagyjuk az Európai Uniót, de az EU-hoz fűződő kapcsolataink továbbra is nagyon fontosak, és valóban a nyolcadik cikk foglalja ezt össze a legjobban. Az Egyesült Királyság nem izolációista, nem az elszigetelődést akarjuk továbbra is, szoros kapcsolatokat akarunk az EU-val és a világ többi részével, amiből mindenkinek haszna van, és reméljük, hogy zöggenőmentesek lesznek a tárgyalások. Elnök, köszönöm szépen. Arnold Hatch kettő percben az Egyesült Királyság delegációja képviseletében. Tisztelt elnök úr, tisztelt Bárnyé úr, kedves kollégák! Köszönöm, hogy megengedték, hogy az Egyesült Királyság négy Angliát, Skóciát, Waleszt és Észak-Írországot képviselőszervezet nevében szóljak találkoztam a Brexit ügyel foglalkozó miniszterrel. Ez fontos mérföldkő volt a köztünk folyó párbeszéd során. Az Egyesült Királyságban a helyi regionális önkormányzatok továbbra is együtt fognak működni a az EU tagállamok önkormányzataival, és a megpróbáljuk, hogy mindaz saját tudásunkat is továbbra is rendelkezésre bocsássunk. Szoros gazdasági, szociális, kulturális kapcsolataink vannak. Az Unió számos részén vannak együttműködések. A gazdáink továbbra is szabadon akarnak exportálni, a bankjaink szabadon akarnak kereskedni, a fiatalok szabadon akarnak továbbra is tanulni az EU legjobb egyetemein, és bárhol az EU-ban hozzá akarunk férni az árukhoz. Az Egyesült Királyság kormánya három elvet követ. Először is a Brexit után a hatáskörök az emberekhez legközelebbi szintre kerülnek, ugye a szubszidiaritás elve alapján. Azután új felelősségi köröket, hatásköröket kell meghatározni, amelyek a helyi igényeket egészítik ki, és végül fiskális autonómia a helyi kormányzatok számára. Elnök úr, Bárnyi úr biztosított önt, hogy az Egyesült Királyságbeli önkormányzatok részéről továbbra is komoly együttműködésben, szoros együttműködésben vagyunk érdekeltek, és ugyanez vonatkozik az első programokban való részvételre. És végül elnök úr, az elnök már félbeszakítja az előadót. Elf elfogyott az időkerete, rövid egyperces hozzászólások következnek. Alves Codiero először. Tisztelt elnök úr, Banyé úr, Európa igazán ultra perifériális eh, területét eh, képviselem, és eh, a mi régiónk nevében a következő kérdést szeretném feltenni önnek. Milyen mértékben, vagy milyen módon merül majd fel az a kérdés, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz Európa bizonyos régióira, hiszen nem lesznek egyformák ezek a hatások, hogyan veszik majd figyelembe azt, hogy eltérő hatást gyakorol a Brexit majd a különböző régiókra. Következő kérdésem a Brexit európai költségvetésre gyakorolt hatása aggódhatunk, amikor azt nézzük, hogy lehet, hogy eh, lesznek olyanok, akik eh, megpróbálnak hasznot húzni ezekből az eseményekből, és ez a kohéziót károsan érintheti. Doran Hudárt következik egy percben. Doran Hudárt. I'm sorry, I'm sorry, Mr. President, I wasn't prepared. Elnézést, elnök úr, nem is tudtam, hogy én rajta vagyok a listán, meglepődtem, hogy a nevemet mondta. Mary Freehill akkor. Köszönöm, Bárnyé úr, hogy ma eljött ide és miután csak egy percem van, rögtön a lényegre térek. Az régió bizottságának egy állásfoglalása nagyra értékeli azt, hogy az Európai Unió részt vett az északír béke folyamatban. Nem csak az Interreg programban, hanem béke programokban. Nagyon sok együttműködési programot sikerült megvalósítani a helyi és regionális önkormányzatok szintjén. Nagyon fontos, hogy ezt a munkát megőrizzük a jövőben is és eh, Benyé úr, örülök, hogy említette Észak-Írországot és az a kapcsolatos aggályokat. Eh, valóban eh, távlatosan kell tudnunk gondolkoznunk, Észak és Dél-Írország között nem lehet határ, ezt garantálnia kell, hogy az elmúlt évek eredményei nem tűnnek el. A Brexit tárgyalások során meg kell akadályozni azt, hogy olyan konstrukció szívesen, ami a e, nagypénteki megállapodás által biztosított érzéken egyensúlyt felborítaná. Köszönöm szépen. te a Stenson egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bárnyé úr. Észak-Írország közelében lévő községet képviselek, Három fő üzenetem van. Az Európai Unió jó volt a tagállamokhoz, és különösen jól bánt Írországgal. Szeretném világosá tenni, hogy Írország mindenképpen az Európai Unió tagja marad. Közösen kell előre haladnunk, és nem külön-külön. Egykori biztosként ön és az Európai Unió egésze is hozzájárult az ír béke folyamathoz, ezt nagyra értékelem. Egy határmenti község képviselőjeként elmondhatom, hogy nagyon aggódunk amiatt, hogy milyen mindennapi hatása lesz annak, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Remélhetőleg nem térünk vissza a múlt sötét napjaihoz. A gazdálkodók számára különösen súlyos lesz a helyzet, valamiféle megoldást kell találnunk a problémáikra. A Brexit hatását nem egyformán viselik majd a 27 tagállamban a legnagyobb nehézségekkel szembesülő tagállamok számára konkrét politikai megoldásokat kell nyújtani, és segíteni kell a leginkább érintett régióknak a szolidaritás és a kohézió szellemében. Köszönöm szépen, a szolidaritás nagyon szép szó, hagyjuk is, fejezzük is fel itt a szolidaritásnál. Nyolcan szeretnének még röviden hozzászólni. Uh, um, uh, Schaefer, Spiridon, Spirido, eh, Spiridos Spiridon, Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then uh, Jean-François Barnier. Can we close? Ők a hozzászólóink, itt lezárjuk az felszólalók listáját. Több hozzászólást nem teszünk, nem tudunk lehetővé tenni, mert nem lesz időre. Mindenki egy percet kap Lamec úr. Köszönöm szépen, Bernier úr, köszönöm, hogy ellátogatott a régiók bizottságában. A holland delegáció vezetőjeként a következőt mondanám. A Brexitet mindenek előtt a polgárok szemszögéből, azaz társadalmi, gazdasági szempontból vizsgáljuk. Nagy különbségek vannak az unió régiói között, és az Egyesült Királyság távozása után ez Hollandiát és a holland városokat, régiókat hatalmas, nagyon nagy hatások fogják érni. Írországot is súlyosan érinti a Brexit, de látni kell, hogy Hollandiában is ez lesz a helyzet. Az ezekben a, régiók, a holland régióban lakók nem szavaztak a Brexitre. A holland delegáció el tudja képzelni, hogy a legrosszabb esetben Hollandiában, mint tagállamban évi 17 milliárd kár keletkezik a Brexitből például nagy következményei lesznek a Brexitnek a Rotterdami kikötőre nézve, az egész a kikötő környékén szociális-gazdasági következményekkel kell számolni, nagyon súlyos következményekkel. Ezekre is gondoljon Bányi úr a tárgyalások során. Elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen. Arbor Birmingham, Egyesült Királyság. President, uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, Michel, hogyha így szólíthatom, legutóbb, amikor találkoztunk, akkor segített nekem a Birmingham West Midlands iroda újranyitásában itt Brüsszelben az Európai Uniós munkánknak egy fontos mozzanata volt ez, és elmondhatom, ez az iroda még mindig működik. Remélhetőleg a holnapi vélemény, amelyben megállapodunk, amit megszavazunk, világosan kimondja, hogy nem született olyan megállapodás egy nem EU-s ország és az EU között, amely jobb, mint az EU-s tagság. Azt hiszem, ezzel mindenki egyetért, aki itt van a teremben. Ugyanakkor azonban azt is látni, világosra kell tenni, hogy az Egyesült Királyság kormány és az Egyesült Királyságbeli polgárok is világosan lássák ezt. Nagyon pessimista vagyok azonban. Kétlem, hogy ez valóban így fog bekövetkezni. Tegnap a Times-ban ismét egy hamis híradás jelent meg. A Brexit miniszterek azt mondták, hogy az Egyesült Királyság számára csak 3 milliárdba kerül majd a kilépés, és hogy az Egyesült Királyságnak a Brexit után semmiféle pénzügyi kötelezettsége nem lesz az EU felé. Bárnyé úr, remélem, hogy az majdani iránymutatásokban ugyanazt fogalmazza meg, amit ma itt beszédében, világosá kell tenni az EU-s polgárok és a brit polgárok számára is, hogy a Brexit pontosan mit jelent. Köszönjük szépen! Sefer úr, Elde, Hollandia. Sefer. Merci, Monsieur Barnier, de part... Köszönöm, Bárnyi úr, köszönjük, hogy ilyen őszintén és részletesen megosztotta velünk a nézőpontját. Ezt igen nagyra értékeljük. Hollandul folytatom egy tartományi vezető vagyok, és így az Interreg program is hozzám tartozott. Eddig minden rendben volt, de e, képzeljük el, hogy a e, régiók e, számára nagyon nagy költségek merülnek majd fel. A kérdésem a következő. nincs -e olyan veszély, hogy a kohéziós alapok forrásai nem lesznek kielégítőek, és gazdasági e, szereplők e, szenvedik majd meg azt, hogyha a britek nem fizetik meg a számlájukat. Then Mr. Spiridon from... Köszönjük szépen, Spiridon úr, Görögország. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Bárnyé úrnak és a kollégáknak is az elmondottakat. Egy példátlan helyzet előtt állunk, és még nem tudhatjuk, hogy mindennek milyen hatása lesz. De az biztos, hogy jelentős hatásokkal számolni kell, főként a régiók szempontjából. Nem szeretném elismételni azt, ami már elhangzott, de szeretném hangsúlyozni, hogy nem a Brexit maga a probléma, sokkal inkább azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudjuk kezelni azokat az okokat, amelyek miatt a brit polgárok a Brexitre szavaztak. Egy egyre erősödő populizmusnak vagyunk a tanúi, a gazdasági válsággal és a migrációs problematikával együtt mindez azt eredmi, eredményezte, hogy egyfajta furcsa nacionalizmus alakult ki, amely egészen más fajta jelenség, nem egyenlő a patriotizmussal, a hazafiassággal. Fontos, hogy az Európai Unió világosan megmutassa, hogy tesz a polgárokért, és a polgároknak úgy kell érezniük, hogy az Európai Unió értük van. Közös szakpolitikánkra van szükség, egy igazi politikai unióra, közös külpolitikával, közös védelempolitikával, és amennyire csak lehet közös gazdaságpolitikával is köszönjük. Agorasztos úr Görögországból, Szalonikiből. Köszönöm szépen, elnök úr! Bárnyi úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen rendkívül nehéz feladat megoldást találni ebben a kérdésben. A legfontosabb az, hogy mielőbb előbbre jussunk. Ugyanis amíg a tárgyalások tartanak, addig egyre csak növekedni fog a populizmus és az euroszkepticizmus. Már Periklész is megmondta, úgy kell döntést hozni, hogy annak a hatása rögtön érezhető legyen, mert máskülönben Európa veszélybe sodródik. Éveken keresztül kétszínűek voltunk, nem mondtuk ki az igazságot, ez okozta azt, hogy az euroszkepticizmus elharapózott. Remélem, hogy az európai eszme az európai építmény most nem kerül veszélybe. Remélem, hogy az Európai Unió nem tűnik el a történelem sülyeztőjében. Fontos, hogy a polgáraink érdekében cselekedjünk, és az igazi európai eszmét éltessük. Európának szolidaritásra van szüksége, a szolidaritás pedig azt is jelenti, hogy minden egyes európai polgárt egyformán tiszteletben tartunk. Köszönjük, Sánchez Munoz úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Andalúziát képviselem. Andalúzia Európa déli részének a legdélebbi részén található. Andalúz, Andalúzia lakói nagyon szorgosak, próbálják a régió adottságait a lehető legjobban kiaknázni. Abba is bele kell gondolnunk, hogy itt van Gibraltár, ez egy másik határ, amely elválasztja az Európai Uniót az Egyesült Királyságtól. Több ezer spanyol polgár kell át ezen a határon nap mint nap. Kérem Önt, hogy ezt vegye figyelembe, amikor a Brexitről beszél, hiszen Gibraltár szempontjából ezek a tárgyalások nagyon fontosak lehetnek, ugyanis a munkanélküliség és a válsághelyzet ismét kialakulhat ebben a régióban. Bernyé úr, én brüsszeli vagyok. Nagyon érint engem a Brexit, az egész Brexit Örülök, hogy örülök ennek a nyilatkozatnak, amelyet ön itt, ezelőtt, ön itt előttünk tett. Remélem, hogy megmarad ez a bátorság végig az egész folyamat során. Bizonyára nagyon sok akadályba fog majd ütközni. Egy kis anekdotikus részletre szeretném felhívni a figyelmét. Én az európai intézményekkel foglalkozom itt a belgiumi önkormányzatnál. Szeretném, hogyha nem felejtené el azokat, akik itt dolgoznak britként, Európai Uniós köztisztviselőként. Nagyon sokan kérik a belga állampolgárságot, de nem adhatunk mindenkinek belga állampolgárságot. Kérem, hogy figyeljen rájuk, ugyanis nagyon fontos ez a kérdés számukra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólunk az egyik polgármesterünk, és utána Bárnyé úr reagál majd az összes felvetésre. Bárnyé úr. Monsieur Michel Barnier. Tisztelt Bárnyé úr, kedves kollégák, tisztelt elnök úr. Pár hét múlva fontos választásokra kerül sor Franciaországban. Én reggel még Párizsban voltam, különböző jelölteknek a meghallgatásán, a, francia a francia polgármesterek szövetségének kezdeményezésére, kezdeményezésére. Teljesen ledöbbentem, ugyanis nem Európáról beszéltek. Tényleg. Nagyon zavar ez engem, ugyanis Franciaország az Európai Unió egyik alapító állama. Most pedig Európa sajnálatos módon már félelmeket kelt bennünk. Szerintem, tisztelt biztos úr, nagyon határozottnak kell lennünk a brit kormányjal szemben, hogy nehogy másokat is arra sarkaljunk, hogy kilépjenek az Európai Unióból. I know that you got a lot of feedback. Köszönöm szépen. Rengeteg mindent hallhattunk, rengeteg különböző véleményt. Remélem, hogy legalább a legfontosabbakat sikerül megválaszolni a beszédében. Euh, monsieur le Président, d'abord vous me permettrez de... Elnök úr, először is hadd üdvözöljem Guy Verhofstadt urat, aki mint hogyha itt rejtőzködne valahol, ezzel láttam, hogy már itt van. emlékeztettem önöket nagy elhatározottsággal arra, hogy az Európai Parlamenttel együtt fogok dolgozni, Tájáni elnök úrral, Guy Verhofstadt úrral, illetve a kollégáikkal, akik ezen nehéz tárgyalásokban majd részt vesznek. Kedves hölgyeim és uraim, amikor a Brexitről beszélünk, akkor ugye az 50. cikkről beszélünk, amelyet amelyel egy olyan megállapodást tudunk majd létrehozni, amely a közösségi európai keretekbe illeszkedik a tanács, a parlament és a brit parlament részvételével. Ahogyan már mondtam, minden megállapodás, amely a jövendőbeli kapcsolatunkra, a New Partnershipre vonatkozik, az olyan megállapodás kell, hogy legyen, amely vegyes, és amelyet a 27 nemzeti parlamentnek ratifikálnia kell. Michael Murphy természetesen felvetette azt a kérdést, amely számára kedves és fontos, Swanson kolléga is Írországból. Elmondtam, elmondom még egyszer, hogy én, mi nagyon nagy figyelmet fordítunk majd a Brexit döntés következményeire, és arra, hogy a britek úgy döntöttek, hogy a vámuniót is elhagyják az unióba való kilépéssel együtt. Megváltoznak így az Európai Unió külső határai, és a belső piacnak a határai is megváltoznak. Én majd, tisztelt Murphy úr, Svensson úr, mindent megteszek annak érdekében, hogy ne legyenek hard borderök, mint régen. Tudom, hogy ön számára ez a kérdés mennyire fontos, és azt is, hogy mennyire, kér, mennyire kényes ez a téma. Tudom, hogy a békéért, a párbeszédért milyen sokat küzdöttünk. Amikor még 99-2004 hmm, között biztos voltam, és regionális politikával foglalkoztam. Az egyik első látogatásom az észak irországba vezetett. Nem felejtem el, hogy ott milyen találkozók találkozásban volt részem. Ugyanazon a napon két különböző helyen találkoztam a két David Trumberrel és John Newmarrel, a két írt Nobel-díjassal, akik közül akikkel tehát találkoztam. Mind a ketten azt mondták a tragédia után, hogy le kell ülni az asztalhoz. Nem London miatt, vagy nem Dublin miatt, vagy Belfast miatt, hanem azért, mert az Európai Unió ott van. Ott volt a békeprogrammal. Ezt a párbeszédet, ezt a két párbeszédet soha nem fogom elfelejteni. Emlékszem, hogy éreztem akkor, hogy az Európai Uniónak ott Észak-Írországban van szerepe, méghozzá fontos szerepe. Természetesen számítok az Egyesült Királyságra. Az előbb is azt mondtam, hogy az Egyesült Királyság is garant, garantálta a nagypénteki megállapodást. Együtt kell tehát dolgoznunk az Egyesült Királysággal a jó eredmények, megoldások megtalálásának érdekében. Erről a témáról ennyit szerettem volna mondani, tehát nekem személyesen, illetve az egész csapatomnak fontos az, hogy jó eredményeket, jó eredményekre jussunk, amelyekkel a stabilitást, a békét meg lehet erősíteni. Márkusz kolléga több, több témát is felvetett. Természetesen nehéz lesz a tárgyalás. Én, én azt mondtam, hogy nehézkes, igen, nehéz, kivételesen nehéz lesz, és kivételes lesz ez a tárgyalás, és remélem, hogy tényleg kivétel marad. Túl sokat beszélünk a kereskedelemről, a pénzügyről. Legyen őszinte, én nagyon sok más mindenről is beszéltem. Azt mondtam, hogy citizens first, az állampolgárok az elsők, ez az én prioritásom. Az értékek közössége és az érdekek közössége, amelyeket meg kell tartanunk fenntarthatóan a Brexit után is. Beszéltem a szociális jogokról, a környezetvédelemről, az adózásról, és arról, hogy ezekből a jogokból nem adunk a tárgyalások nálunk lejjebb a, for, a tárgyalások során. Sok pénzügyi, sok jogi kérdés fel fog merülni, de ezt semmiképpen sem felejtem el, hogy az emberek, férfiak és nők milyen bizonytalan helyzetben vannak most, amiért úgy döntött az Egyesült Királyság, hogy kilép az Európai Unióból. Tönsz úr kérdezte, hogy ki lehet-e lépni ebből a folyamatból, lehet-e úgy dönteni, hogy mégsem lépnek ki hogyha valaki úgy dönt, hogy kilép az Európai Unióból, és arról tájékoztatja az Európai Uniót, az unilaterális, egyoldalú, erre a levélre várunk, amely március 29-én fog elküldeni nekünk Tereza May, de ahogy ez a tájékoztatás megtörtént, utána a folyamat már nem egyoldalú, hanem multilaterális, kollektív. És ehhez majd az egyhangú döntésre van szükség. Matt Summers pedig a állampolgárok jogairól tett említést. Pozitívan feljegyeztem magamnak az Európai Bizottságnak a kezdeményezését, amely az állampolgárokhoz szól. Általánosságban próbálunk, szemőrszúr kreatívak lenni, csak hogy a tárgyalások során a jogra fogunk hagyatkozni. Az Európai Unió az Egyesült Királysággal együtt 44 évig fűzte ezeket a viszonyokat, amelyek összekötnek minket, az Egyesült Királyságot és az Európai Uniót. Ezt mind együtt építettük, úgyhogy együtt kell leépíteni is ezeket a viszonyokat. Ugyanis így döntöttek, nem mi, hanem a brit állampolgárok. Hölgyeim és uraim, el kell mondanunk az igazságot az állampolgároknak. Ez most, ne, ez most nem lehet business as usual, nem egy kis eseményről van szó, hanem egy komoly és kivételes helyzetről. Természetesen lesznek következményei, ahogyan azt már ezelőbb említettem ennek a döntésnek. Szomers úr a költségvetésre is kitért. Kordéro úr Mary Free is kitértek erre a kérdésre. A jelenlegi pénzügyi helyzetben a különböző szakpolitikákon, például a kohéziós politikán keresztül 7 évre kötelezzük el magunkat, az, Európa, az Egyesült Királyságnak pedig körülbelül 14%-os a hozzájárulása az összes sített költségvetéshez. Komolyan gondolom, hogy nincs büntetés, nem kell megfizetni a kilépés árát, viszont mindannyiunk kötelezettsége az, hogy legyünk kölcsönösen felelősek, és fizessük ki az, azt, amire kötelezettséget vállaltunk. Felelősnek lenni, vállalni a kötelezettségeinket, ez rendkívül fontos ahhoz, hogy 7 éven keresztül biztosítsuk a finanszírozás folytonosságát és az európai régiók, különösen az európai régiók finanszírozását. Svár, Skócia is előkerült. Nagyon egyértelműen szeretném elmondani, hogy mindenkit meghallgatok, Lukánen úr, mindenkit meghallgatok, az ajtóm nyitva áll mindenki előtt. De csak a az Egyesült Királyság kormányával fogok tárgyalni. A szövegek, a szabályok ezt így határozzák meg. Mindenkit meghallgatok, de ami nem rám tartozik, abban nem fogok beavatkozni. Az én feladatom az az intézmény, intézményeket képviselve jelen lenni az Egyesült Királysággal szemben a tárgyalóasztalnál előkerült a nyitott vita kérdése is. Szerintem a területi önkormányzatok, hatóságok jó lenne, ha részt vennének, ha részt vennének ebben a nyilvános vitában. Említette az együttműködési lehetőségeket. Remélem, hogy lesz együttműködés hosszú távon a területi önkormányzatok, az Európai Unió területi önkormányzatai és a brit, az önkéntes alapon jelentkező brit önkormányzatok között nagyon őszintén mondtam az előbb, hogy milyen feltételekre van szükség ahhoz, hogy legyen megállapodás. Köszönöm, hogy ezeket a feltételeket ön is betartja. Nem azért mondtam ezt, hogy problémákat keltsek, hanem mert szeretném, hogyha egyességre juthatnánk. Amikor megvan az egyesség, megvan a megállapodás, akkor az nagy jó táptalaja lehet a jövendőbeli együttműködéseknek, például a területi önkormányzatok között. A csatorna két oldalán. Ráadács pedig értem az ön álláspontját, de elmondom és elismétlem önnek is, hogy lesznek változások. Hogyha ennek az ellenkezőjét mondanám, azt mondanám, hogy minden úgy megy tovább, ahogy eddig volt, akkor ezzel nem mondanék igazat, mert pedig én szeretnék igazat mondani. Lesznek változások. Nem business as usual lesz. Hát csúr, egyébként itt a tárgyalások során végig objektíven, mindenféle vita mm, nélkül az összes haladásra rá kell világítanunk, azokra a haladásokra, amelyeket együtt értünk el, és amelyeket elfelejtettünk. Mondom ezt Jean-François Bárnyének, akit innen is üdvözlök, a vitáknak a természete sok országban, az én országomban, az én hazámban is olyan, hogy elfelejtettük, mint hogyha direkt nem beszélnénk az európai haladásról. Legyen szó a roamingról, a belső piac nyújtotta előnyökről, ezeket fel kell emlegetnünk végig a tárgyalás során. Ugyanis, ha valaki kilép az Európai Unióból, kilép a belső piacból, a Vámunióból, az Egyesült Királyság ezzel úgy dönt, hogy számos haladást is maga mögött hagy úgyhogy pedagógiai munkát is kell végeznünk végig a tárgyalások folyamán. Kordiró úr, hallgatom már jó régóta a legkülső régiók hangját. Szerintem az egész Európai Unió számára jó, hogy vannak olyan régiók, települések, amelyekre lehet számítani, még akkor is, hogyha ezek nagyon messze vannak a mm, mi központi helyeinktől. Fontos a kohézió ezen legkülső régiók számára is. A tárgyalásoknak a sikerét függ, hogy mennyire tudjuk stabilizálni a jelenlegi pénzügyi keretet. Ez a tárgyalásnak a pénzügyi vonatkozása. Majd pedig, Cordero úr, ez már más kérdés, ahogyan azt Mary Hillnek is mondtam, az már más kérdés, hogy a jövendőbeli pénzügyi keret hogyan fog alakulni. Ez már más, persze engem is érdekel, de ez már nem az én szerepem, hogy erről beszéljek nyilván nehéz lesz majd a pénzügyi keretet kialakítani. Mindig is nehéz volt 7 évre előre gondolkodni, de most majd 2020-tól újfajta nehézségek jelennek meg. Ugyanis 27-en leszünk, és 10 milliárdal kevesebb lesz a költségvetésben. Ami engem illet, én személy szerint a kohéziós politikai politikának nagyon nagy támogatója vagyok, még Jacques Delors indította ezt be. A területi ö, különbözőségekkel le lehet számolni, hála a kohéziós politikának. Röviden reagálnék a többi felszólalóra, ahol Lammers említette a saját országának helyzetét. Persze vannak olyan országok, amelyek jobban érintettek, mint mások. Megnéztem, hogy milyen kereskedelmi viszonyok vannak köztünk és más országok között. Azt látom, hogy Írország, illetve Lengyel, Hollandia jobban, jobb, szorosabb kapcsolatokat ápolnak az Egyesült Királysággal. Meg kell tehát ezt érteni. Én hétfőn találkozom el a tanácsal és 27 képviselőivel, és arról beszélünk, hogy milyen vám következményei lesznek majd a Brexitnek. Meg kell érteni, hogy a vám kérdésében mi lesz. Mm, állatok, friss termékek, ezeket mind-mind ellenőrizni kell, amikor kimennek az Európai Unióból, és akkor is, amikor belépnek az, a közös piac területére. Ez azt jelenti, hogy számos ország, az összes ország számára új intézkedéseket kell bevezetni ezen ellenőrzések lefolytatására. Albert Bohr említette, hogy milyen új kapcsolatok lesznek köztünk és az Egyesült Királyság között. Az Európai Unióval való legjobb kapcsolat az, hogyha tagok maradunk. úgy lehet a legjobb kapcsolatokat ápolni az Európai Unióval, hogyha tagok maradunk. Még egy dolog, a második legjobb dolog pedig az, hogyha az európai gazdasági térségnek a tagjai maradunk, mondjuk Izland, Norvégia, Liechtenstein. Gábor úr, válaszoltam a költségvetéssel kapcsolatos kérdésére. Spridon és Agorestos úr említették, hogy mennyire kivételesek ezek a tárgyalások. Meghallgattam az önök felszólalását. Különbséget kell tenni ebben az ügyben. A Brexit következményei között én ezzel fogok foglalkozni tárgyalóként Guy Verhofstadttal, illetve a tanácssal. Le kell vonni a következtetéseket a Brexitből. Ez már egy más dolog. A brit állampolgárok hangot adtak kérésüknek, um, meg kell hallgatni az ő hangjukat, és le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Ezért jó, hogy van uh, Jean-Claude Juncker által bemutatott fehér könyv. Rómában két napon belül remélem, hogy új európai menetrend fog két nap múlva új európai menetrend fog kialakulni, és reméljük, hogy hozzáadott értéket még jobban tud majd képviselni az Európai Unió a védelem, biztonság, határok, digitális piac területén. Ezek olyan okok, amelyek miatt én valóban támogatom az új európai menetrendet. Gibraltár egyértelmű jogilag Gibraltár helyzete. Gibraltár ki fog lépni az Európai Unióból az Egyesült Királysággal egy időben. Csinszon úr elmondta, hogy milyen érzéseket vált ki benne ez a helyzet. Mi mindannyian érintettek vagyunk, ami a köztisztviselőknek a helyzetét illeti, Juncker elnök úrnak a szavait idézném. A Brexit szavazás után, rögtön utána azt mondta, hogy védeni kell az európai, közt, európai tisztségviselőket, teljesen mindegy, hogy milyen állampolgárok európai köztisztviselők, úgyhogy védeni kell őket. Én csak ezt tudom ismételni Junckernek, Juncker elnök úrnak a szavait. kikapcsolódott a mikrofonom, csak annyit szerettem volna mondani, hogy köszönöm, köszönöm, hogy itt lehettem, és állok szíves rendelkezésükre. Thank you. All right, uh, dear colleagues. Kedves kollégák, szeretném üdvözlöni, üdvözölni az Európai Parlament képviselőit, akik ma itt vannak velünk, hogy eszmecserét folytassunk velük. Gondolkodjunk Európáról, ez a napirendi pontunk címe, Különösen fontos ez a római szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából. Az elmúlt években rengeteg válság uralkodott, Európában megrendült a polgárok hite az európai projektben. Sokan frusztráltak, úgy érzik, az Európai Unió nem tud hatékonyan reagálni a helyzetre. A polgárok EU-val kapcsolatos nézeteit ez merőben megváltoztatta. A Maastrichti szerződés szerette volna, bezárni az űrt Brüsszel és az európai polgárok között, és az európai állampolgárság koncepcióját is bevezette. Az európai létrejött a régiók bizottsága is, annak érdekében, hogy a regionális és a helyi szükségletek szószólója legyen. Azonban sajnos az eredeti szándéknak sohasem tudott megfelelni a régiók bizottsága, mert nem kapta meg az ehhez szükséges erőforrásokat és hatásköröket. Így nem tudott beteljesülni a alapító atyák akarata. Másrésztről a polgárok számára nem igazán érdekes a brüsszeli intézmények hatalmi harca, és nem érdekesek a szerződések sem. Egy példát mondok, nem tudom, hogy az Európai Bizottság Európa jövőjéről szóló fehér könyve valójában hozzájárul-e majd az Európai Unió jövőjének alakításához. Egy hosszantartó vitára lesz szükség. A kohézió megkérdőjelezése az egyik legveszélyesebb dolog, amely szerepel ebben a fehér könyvben. 270 régiója van az Európai Uniónak, és rengeteg önkormányzata, és mint ilyenek harcolni fogunk az Európai Unió alapvető értékeinek betartásáért. A régiók és a városok az európai jövő letéteményesei, rájuk mindenképpen szükségünk lesz. Szeretném megemlíteni a Reflecting on Europe kezdeményezésünket, amelynek köré, körében a helyi és regionális önkormányzatok és a polgárok elmondhatják gondolataikat Európa múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatosan. Fontos ez a mai ülésünk is. Donald Tusk elnökkel szorosan együttműködünk az imént említett kezdeményezés kapcsán, Kedves meghívottak, kedves barátaim! Zárásképpen szeretném elmondani, hogy két napon belül én is részt veszek majd a római szerződések aláírásának 60. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségeken. Ugyanúgy, mint tíz évvel ezelőtt a berlini nyilatkozat, úgy most ez az új szöveg is tükrözni fogja a tagállamok, a régiók és városok értékeit, és hangsúlyozni fogja, milyen fontosak a, a városok, városi és regionális önkormányzatok. A régió bizottsága mindig eredményorientált munkát végez, ezért is nagyon fontos ez a mai vitánk. Először is Guy Verhofstadtnak szeretném megadni a szót, aki európai parlamenti képviselő, és az európai Unió jelenlegi intézményi keretének értékelésével foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tulajdonképpen az Európai Parlament három jelentést készít, amelyek összefüggnek egymással. Először is itt van a Brock Bresso jelentés, és Jóleinen jelentése, amely arról szól, hogy a Lisszaboni szerződés keretein belül hogyan fejlődhet tovább az Európai Unió. Van egy második jelentés, az én jelentésem, amely arról szól, hogy a jelenlegi szerződéseken túl mire lesz szükség, és egy harmadik jelentés, a Berez Bőge jelentés azzal foglalkozik, hogy milyen reformokra lenne szükség az euróvezet irányításban. Foglalkozik például egy fiskális kapacitás létrehozásával az euróvezetre vonatkozólag. Tehát nem egy jelentés készül, hanem három egymással összefüggő jelentés csomagjáról beszélünk. És a három jelentést el kell olvasni, hogy az ember láthassa, hogy az Európai Parlament tulajdonképpen mit javasol. Könnyen meg lehet érteni, hogy mi mit javasolunk. Európa nagyon nehéz időket él, egy több rétegű vagy többszörös válságot élünk meg, menekültügyi válság, migrációs válság. A pénzügyi válságból sem sikerült még teljesen kilábalni, a szomszédságunkban is gondok vannak. A három jelentés tehát megpróbál választ adni arra a kérdésre, hogy Európának milyen reformokra lesz szüksége, annak érdekében, hogy szembenézzen a kihívásokkal, mégpedig, hogy jobban szembe tudjon nézni velük, mint eddig hiszen Európában és Európán túl is a polgárok általában úgy érzik, hogy Európa túl keveset tesz, és túl későn teszi ezt a keveset is, amit tesz. A következő példát szoktam felhozni. Az USA ugyanúgy reagált a pénzügyi válságra, mint mi, ők azonban azonnal reagáltak, rekapitalizálták, feltökisítették 400 milliárd dollárral a bankjaikat, utána egy hatalmas beruházási bank, program indult el, több mint 900 milliárd dollárnyi értékben, 10 évre mérve, és utána megkezdődött az úgynevezett mennyiségi könnyítés, a quantitative easing a Federal Bank részéről. Kilenc hónap alatt hajtották végre ezt a három intézkedést, és a demokratikus, demokraták és a republikánusok is összefogtak. A republikánusok kezdtek neki a probléma megoldásának, majd folytatódott mindez az Obama adminisztráció idején. Ha ezt összehasonlítjuk Euró- Európával, hát Európában ugyanaz a pénzügyi válság dúlt, és dúl is, mert még mindig nem sikerült a bankok helyzetét teljes körülön rendezni, még mindig nem alakult ki teljesen a bankunió, amelyre szükség van, még mindig beruházási programokról vitázunk, egy olyan beruházási programról, amelynek értéke egy harmada az USA belé programnak. És igen, itt is volt quantitative easing, itt is volt mennyiségi könnyítés, de jóval később került erről, erre sor, és csak azért, hogy elkerüljük a deflációt, ahelyett, hogy a gazdaság fellendítése lett volna a cél. A parlament tehát felvetettük a kérdést, hogyan lehetséges mindez, hogyan lehet az, hogy az USA azonnal tud cselekedni, mi pedig ekkora nehes nehézségekkel küzdködünk, ilyen lassúak vagyunk. Szerintünk ez azért van, mert az intézményi kereteink nem jövőképesek, nem engedik meg az időszerű cselekvést, ezért mielőbb reformokra van szükség. A három jelentés megpróbálja megvizsgálni, hogy mire lesz szükség a szerződése keretein belül, mire lesz az, szükség azon túlmenően, és mire van külön szükség az euróvezetben, miféle új irányítási struktúra kellene. Mi úgy gondoljuk, hogy többre van szükség, mint egy növekedési stabilitási paktum. Néhány szabály nem oldja meg a problémát. Szükség van egy kincstárra, egy fiskális kapacitásra, szükség van egy eh, euróvezeti pénzügyminiszterre, annak érdekében, hogy az ilyesfajta problémákat meg tudjuk oldani. Emellett a jelentésekben megvizsgáljuk azt is, hogy a döntéshozatali folyamatban milyen intézményi változásokra lesz szükség. Lehet, hogy egy kisebb Európai Bizottságra lenne szükség, amely egyfajta igazi európai kormányként lép fel, nem pedig egy olyan grémiumra, amely 28 tagból áll, csak azért, mert 28 tagállamunk van, vagy hát holnap 27 lesz már csak, lehet, hogy aztán még kevesebb. Egy olyan rendszerre van szükségünk, amely két ellenőrző szervvel rendelkezik, az egyik az Európai Parlament, amely a polgárokat képviseli, a másik pedig egyfajta államtanács, amely az Európai Unió tagállamai képviseli, a jól működő, mint egyfajta jól működő szervezet, és szükség van egy olyan költségvetésre, amelynek az alapját leginkább a saját források képezik. Az erre vonatkozó munkát a Monti, az, az úgynevezett Monti csoport már elkezdte, és született egy tanácsi dokumentum is, amely azt vizsgálja, hogy miféle új finanszírozási forrásokra támaszkodhatnánk Európában a jövőben. Ezen túl pedig a jelentések megpróbálnak egy egész sor területet megnyitni, ahol Európának jelen kell lennie. Egy védelmi unióra van szükség például. Szükség van egy olyan migrációs politikára is, amelynek alapját egy igazi Európai Uniós szintű kapacitás képezi, egy európai határ és partvédelem például. A belső védelem területén is szükség lehet például a jövőben egy európai hírszerzés és titkos szolgálati kapacitásra, EU-s szinten, mert eddig azt láttuk, és azt látjuk ma is, hogy a nemzeti hatóságok közötti koordináció nem elég. Mindig vannak hézagok. Vagy másként mondva, a, terrori- a terroristák nem ismernek határokat, de sajnos a rendőrségeink és a hírszerzésünk még ismernek határokat, ezért nem elég hatékonyak. Ezt próbáltuk mind-mind-mind felvázolni, és aztán a jelenésünk azzal zárul, hogy egy ajánlást teszünk. Ajánlást teszünk az három érintett intézménynek, az önök intézményének is, hogy kezdjünk el egy intézmény közi párbeszédet erről a Brexit-tel párhuzamosan. Nyilván nem elég arról eszmét cserélni, hogy valaki elhagyja az uniót, és ez hogyan történjen. Szükség van egyfajta előremutató cselekvő megközelítésre, el kell gondolkodnunk aktívan Európa jövőjéről, és a Monti Grouphoz hasonlóan intézményközi párbeszédre van szüksége, amely azzal indulna, hogy a bizottság, a tanács és a parlament képviselői párbeszédbe kezdenek egymással, és végül persze bevonnánk az önök intézményét, a régió Bizottságát is. Köszönöm. Let's... Uh, Köszönöm szépen. A következő Elmár Brock, parancsoljon. Köszönöm. Ha megengedik, akkor inkább németül beszélnék. Itt van ez a két jelentés. Egy jelentést Bresszó kolléganővel én készítettem, a másik jelentés Verhofstadt úr készítette, nagyon sok elvi kérdéssel foglalkozik, mert én talán nem is lennék képes. A szerződés módosításának szükségessége az egyik kérdés, de hát ez nyilván nem jövő héten lesz, és nem közeljövőben lehet ezt majd megvalósítani, ez egy hosszabb folyamat lesz, alkotmányos konvent, utána uniós tagállami ratifikációs folyamat. Bresszó kolléganő és az én jelentésem, mi azt mondjuk, hogy a jelenlegi keretek között is meg kell találni a lehetőségeket, azaz a jelenleg érvényes Lisszaboni szerződés keretein belül is meg lehet találni szerintünk a válaszokat a közvetlen jövőre vonatkozóan. A jelentés írása során, amikor kutakodtunk, azt láttuk, hogy még rengeteg lehetőség rejlik a Lisszaboni szerződésben, csak ki kell aknázni ezeket a lehetőségeket. Az egyik dolog a transzparencia és a kompetenciák kérdése. Az a véleményünk, hogy a nemzeti parlamentek európai parlament viszonyában a nemzeti parlamentek ellenőrzési szerepét erősíteni kell és nem akarjuk a kompetencia szinteket összekeverni. Egy fő problémát látunk, mégpedig azt, hogy a polgárok elégedetlenek, és ezért de facto egy kétkamarás rendszerben működik az Európai Unió, az Európai Parlament, illetve a kvázi felsőházként a miniszterek tanácsa. De a nemzeti kormányok sokszor úgy tesznek, mintha ők ott se lettek volna, ha Brüsszelben népszerűtlen döntéseket hoznak. Ezért mi azt követeljük, hogy egy, egy a tanács ügyrendjének egyszerű módosításával, az eljárási szabályzat módosításával, amikor a tanács jogalkotóként döntéseket hoz, azt hozzák nyilvánosságra, és a tagállami kormányok képviselői magyarázzák el, hogy hogyan szavaztak, és hogyan vettek részt a döntések meghozatalában mindig is hitelességi problémával küzdünk, hogyha az emberek nem tudják, hogy ki miért felelős, milyen döntést kihozott. Ez a transzparencia kérdése, tehát németül itt három véről beszélünk, ki a felelős politikai folyamatért, és ezt tegyük láthatóvá. Ezt mindenképpen el akarjuk érni, mert most az a munka megosztás, hogyha zuhog az eső, akkor Brüsszel, ha süt a nap, akkor az Róma, Párizs, Berlin érdeme. És a nemzeti kormányoknak ezt már nem akarjuk, hogy így járhassanak el. Elhangzott már egy nagyon fontos terület, a migráció. A jelenleg Lisszaboni szerződéssel létrehozhatunk egy határ és parti őrséget, és ezt meg is csináljuk fél éven belül. Az Európai Parlament már 15 évvel ezelőtt javasolta ezt frakcióm egyébként. Akkor egy belügyminiszter és egy sor nemzeti kormány azzal utasította ezt el, hogy ez akkor európai kompetencia lenne. Ugyanazok ma azt mondják, hogy jaj, bárcsak ezt már 2015-ben megtettük volna. 14 évvel ezelőtt Fratini, akkori biztos, később olasz külügyminiszter azt javasolta, hogy a nyugat-balkáni országokat nyilvánítsuk biztonságos származási országá egész migrációs vita máshogy alakult volna, hogyha a nyugat-balkáni országokból nem érkeztek volna olyan sokan, koszovói albánok tették ki a migránsok 40%-át 2014-ig. De hát ezt a polgárok értékeltek volna, és sokkal kevesebb lenne most a populista hang. Ez tehát nem Európa hibája, hanem az, hogy a szükséges instrumentumokat nem voltunk hajlandók alkalmazni, az európai szintű kompetenciákat nem használtuk ki. Aztán itt van a terrorkérdés. kérdés. Az Europol élna rendelkezik hatáskör erre a terrorizmus nemzetközi bűnözés elleni küzdelem területén. De hát a legtöbb tagállam a e, saját hírszerzési információikat nem bocsátják a többiek rendelkezésére. E, ugye már Julius Szézár óta csak egy-két e, baráti titkos szolgálattal van ilyen csere, de ez nem elég az a terrorizmus küzdelemben. Ezek praktikus dolgok, jó akarattal, nagy kompetencia módosítások nélkül is előre léphetünk, hogyha a jelenleg rendelkezésre álló eszközöket kihasználjuk, kiaknázzuk. Folytathatnám a sort egy sor másik területtel, itt van a gazdasági és monetáris unió, azután a globalizáció következménye, a, elsősorban a szociális területen, sok az egyenlőtlenség az Európai Unióban, és például részben a fiskális kapacitással, amit már említettünk, ezeket részben ki lehetne egyenlíteni, ha akarnánk ezt még németként is mondom, ezzel a hazámban nem teszek szert nagy népszerűségre. Akinek nagy kereskedelmi méreg vagy főfizetési méreg töblete van, az gondoskodjon arról, hogy ez szociálisan elviselhető legyen a partnerek számára, mert eh, máskülönben ezeket a, a töbletekkel azt éri el, hogy a többiek eh, nem rugnak labdába. Nem azt jelenti az, hogy legyenek rosszabban teljesítők az országot, hanem a gyengében teljesítőket erősítsük. És a szabályokat mindenképpen be kell tartani. Ez is hozzá tartozik, a szabályokat be kell tartani. És ezt akár még ezen elfilozofálgathatnánk. Azt is világosá kell tenni, hogy erősíteni kell a kereskedelemmel kapcsolatos kompetenciákat. Hogyha most a eh, Trump elnök azt mondja, hogy külön-külön akar tárgyalni az európai országokkal, mert ez hasznot hoz az Euró Egyesült Államoknak, akkor mi fordítva azt kell, hogy mondjuk, hogy nem, mi ezt nem így csináljuk, mi továbbra is egyenlő partnerként, de egységesek maradunk. Hiszen ez minden egyes tagállam érdekét szolgálja. Azaz, az ilyesfajta szakpolitikák alkalmazása során világosá kell tenni, hogy az Európai Unió több, mint az egyes tagok summája összege. Azáltal, hogy együtt vagyunk, többen vagyunk, többek vagyunk, mint külön-külön összeszámlában. Éppen ezért a védelmi politikában is így kell eljárni. Mondok egy példát is a védelmi politikáról. A tagállamok, az Európai Unió tagállamai jelenleg 200 milliárd eurót adnak ki védelmi kiadásokra. Ez majdnem kétszer olyan sok, mint Oroszország. Másfél millió katonánk van, több katonánk van, mint az USA-nak. De ugyanakkor az outputban, az eredményben szánalmas az eredmény, mert mindenki a maga pecsenyét sütögeti. 38 különböző szállító ps nk páncélozott szállító harcjárművünk van az Európai Unió hadseregeiben. Az overhead költség 38%, hogyha az GDP 2%-át hozzászámítjuk, akkor Ebből láthatjuk, hogy micsoda hadsereg jöhetne létre, de az impact, hogy magyarul mondjuk, az impactet nem értjük el, nem érjük el, hatást nem érjük el, hiszen ha kutat, de ha a kutatást, a fejlesztést és a közbeszerzést egységesítenénk, vagy közelítenénk egymáshoz, hatalmas összegeket takaríthatnánk meg. Ezzel a pénzzel 200 milliárd euróról van szó, sokkal nagyobb teljesítményt érhetnénk el, Ugyanakkor minden Európai Uniós tagállam ugyanabra a biztonsági fokozatra léphetne, hiszen az Európai Unió csak akkor kapcsolódik igazán össze, hogy minden tagállam, a románok, a lengyelek és a balti államok is úgy érzik, hogy ugyanolyan minőségű védelmet kapnak, mint a többiek. Ezt pedig csak közösen, csak szinergia hatásokkal érhetjük el, csak úgy, hogyha együtt zaj, zajlik a munka, és nem külön-külön. Persze kicsikét túlzok, de azt hiszem, hogy az alap gondolat mégiscsak teljesen világos. Ebben a koncepcióban azt is világossá kell tenni, most az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek viszonyára vetítve mondom, tehát világossá kell tenni, a populisták irányába való politizálásunkban, akik nem csak jobb oldalon, a szélső jobbon találhatók, hanem néha bal oldalon, szélső bal oldalon is van populizmus. Egy szav alatt parlamentek együttműködésében világosá kell tenni, hogy nem egy központi európai államot akarunk építeni. Ezt a parlament határozatában meg kinyilvánította, nem akarunk központosítást, államot se akarunk a mai fejlődési fokozatban, hanem csak azt akarjuk európai szinten jobban szabályozni, ahol Európa hozzáadott értékkel jár. Az én hazám Németország egy szövetségi állam. Nálunk ugye a régió, vagy a szövetségi állam, a szövetségi köztársaság, a szövetségi állam szervül. Ma azonban van egy harmadik szint is, az európai szint, a közösségi szint, de világosra kell tenni, hogy Európa nem akarja és nem is helyettesítheti a nemzetállamot. És világosra kell tenni, hogy a régiók nagyon fontos szerepet játszanak. Én egy föderális szövetségi államból jövök, ezért könnyen mondom azt ki. Csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha megosztjuk a feladatokat. Ez nem csak a hagyomány kérdése, hanem a hatékonyság kérdése is. Biztos vagyok bennem, hogy a régiók bizottsága nagyon nyomatékosabban tudná befolyásolni a két jogalkotót, a parlamentet és a tanácsot, és meg kell foly, fogalmazunk, fontolnunk azt is, hogy hogyan lehet jobban befolyásolni az ő befolyás gyakorlásokat. Hogyan lehet ennek nagyobb teret adni? Thank you very, uh, on this very... Köszönjük szépen ezt a világos, egyértelmű üzenetet. Most akkor Neki a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy újra itt vagyok a régiók bizottságában, és örömmel konstatálom, hogy még olyan emberek is vannak itt önök között, akiket a 90-es évek közepéből ismerek. Ez nagy érdem. Önök tudják, hogy a parlament hogy működik, és milyen szerepe az Európai Unió jövője kidolgozásában, de talán mégis sikerül egy új aspektust megvilágítanom. A következő két mandátumom során a civil társadalmat próbálom alatt, majd a civil társadalmat próbálom képviselni, sőt, a youth és environment témákat fogom felkarolni. Úgy gondolom, hogy a politikusoknak mindig dolguk visszamenni a gyökerekhez, a grassrootshoz, és meghallgatni pont azokat, akik nem hozzá hasonlók, hanem akik fiatalabbak, akik más csinálnak, akik esetleg ambíciózusabbak. A római ünnepség most kiváló lehetőség volt és lesz arra, hogy az európai zászlót felmutassuk, de nem csak a zászlót és Spinellit és az alapító sokaságát, hanem azt is, hogy Rómában március 25-én Európa márciusát ünnepeljük majd újra. Amikor utoljára ilyen ünnepet ültünk, az talán a, a nidzai szerződés idején volt, jó sok éve eltelt már azóta is, és itt az ideje, hogy egy kicsit újra felidézzük az európai gondolatot, és harcoljunk érte. Mert elég, elég most már, amit a populisták csinálnak, hogy lábbal tapossák az európai alapgondolatokat, hazugságokkal, rágalmakkal, túlzásokkal, a problémák felnagyításával, a rossz konklúziók levonásával, arra akarják sugal, azt akarják sugalni, hogy vissza kéne mennünk a múltban, vissza kéne forgatni a történelem kerekét, meg kell szüntetni az eurót, újra helyre kell állítani a nemzetállamokat, mert ugye azt mondják, hogy szerintük nincsenek már ilyenek. Ezzel szembe kell menni, ezt vállalni kell. Két évvel ezelőtt Majdanban jártam, Ukrajnában, és még mindig mm, hát megdermedek, amikor arra kell gondolnom, hogy ott hány európai zászlót kapaszkodtak szinte az emberek, és egy ukrán filozófus azt mondta nekem, hogy, hogy miközben egyes európai tagállamokban égetik az európai zászlót, például az orosz embargó kapcsán. Nekik Európa az egyetlen reménységük, mert ők szeretnének európai módon élni, nem az oroszok fogságában, demokráciában, jogállamiságban. Látjuk, hogy lám keleten lengetik, nyugaton pedig égetik az európai zászlót. Ez nagyon szomorú így. Az utóbbi hetek során különösen az Egyesült Királysági népszavazás ö, után és Donald Trump és Vladimir Putyin új szerep köreinek kialakítása után egy nagyon erős propaganda gépezet indult be, amely közösen próbálja az európai értékeket alásni, és most már eljött az ideje, hogy visszaüssünk, felvegyük a kesztyűt, Németországban eh, néhány hete eh, ö, spontán Európa párti ö, eh, tüntetések ö, alakultak ki, és ö, egyre több német városban látni újra ö, prominens helyeken az európai zászlót, és örülök ennek, és ezt folytatni kell. Tovább kell vinni, erősíteni kell. hétfőn Elmár és Gí, ugye ennek tagjai, még egy új civil szervezetet is alapítottunk, a Civico Európát. Már egy éve zajlott az előkészítő munka, és most végre létrejött, és az alapítás kapcsán hét pillérről beszéltünk Európa kapcsán. Az első biztos a demokrácia. Európa talán legfontosabb pillér a demokrácia, a politikában való részvétel, ideértve a régiók részvételét, a helyi önkormányzatok részvételét a döntéshozásba, a közös gondolkodásba. Ez meg is volt eddig is, önök rá a tanúk, de ezt még jobban meg kell erősíteni. És elkötelezetten, ha az Európa jövőjéről beszélünk, akkor a helyi önkormányzatok, a polgárok jövőjéről beszélünk. Én az európai választások dossziájának az előadója vagyok, tehát ugye jelenleg 27-28 különböző rendszerben zajlik az európai választás, és mindenki érzi, hogy ez nehézkes, nem igazi. A demokrácia mellett azonban a kultúra és az oktatás is nagyon fontos pillérek. Ha nem ismeri két ember egymást, akkor nem fog tudni jól egymás mellett együtt élni. Az Erasmus és más hasonló programok, amelyek tulajdonképpen nevetségesen kis összegből gazdálkodnak más költségvetési tételekhez képest, nagyon fontosak a jövő szempontjából, hogy a fiatalok utazzanak, ismerjék meg egymást, ne legyenek előítéleteik, ismerjenek meg más kultúrákat. Minden egyes eurónak nagy értéke van ha ilyesmire költik, és a polgárok is közelebb kerülnek Európához. És akkor még nem beszéltünk a gazdaságról, a szociális pillérről, és a biztonsági pilléről. Befejezem. Juncker elnök úr bemutatta a fehér könyvet, az új jövőről szóló dokumentumot ugyanebben a teremben. Ez a decemberi tanácsig most érlelődik, akkor kezdődik az új időszak, és nagyon fontos, hogy a városházákon, a megyei önkormányzatoknál ez a vita ne üljön le, hanem a civil társadalom, a polgárok, a helyi politikusok beszéljenek Európáról, Európa jövőjéről. Örülök, hogy ez a vita több helyen kezdődik, újra kezdődik, és többek között itt a mai plenáris ülésen is. Köszönöm. Thank you, thank you, thank you very, very much. So, and we... Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük azt, hogy ilyen sokan hallgatják ezt a vitát. Valóban igaz az, hogy az előadóinknak másik ülésre kell elmenniük, és ezért kellett most elhagynunk minket. Joe ennek is el kell mennie, de megvannak az anyagok, és a fő politikai kérdésekkel kapcsolatban meghallgatjuk majd egymást, és további fél órát szánunk erre a témára. Valójában a zárlandi előadásom most 6 órakor kezdődik. Elnézést, hogy késve jöttünk ide, de hát 5-től 6-ig tervezték ezt a vitát, és más programjaim is vannak. Rendben, nos, hogyha bárki szeretne röviden hozzászólni az előadásokhoz, Michael Schneidernek adom meg a szót. Elnök úr, érdekes, hogy ilyen vitáról tartsunk most vitát. Most vagy egymás között beszélünk, vagy akkor zárjuk most le ezt a vitát? Mit gondolnak erről a kollégák? Maréni asszony? That's up to the members to decide. So we had the plan. A tagoknak kell erről dönteniük, hiszen közösen terveztük meg ezt a programot, és akkor folytathatjuk fél hétig. Akárhogy is, különösen ezen témával kapcsolatban a májusi plenárison lesz egy vita, ahol Katainen alelnök úr, Öttinger biztos úr is jelen lesznek. Úgyhogy úgy fogjuk ezt tervezni, hogy ők is részt vehessenek ebben a vitában az elhangzott előadások alapján. A frakciók részéről lehet a fő üzeneteket meghallgatni, nem biztos, hogy nekünk most ezt a vitát le kell folytatnunk magunk között. Rendben? Az előnökök, a frakció elnököknek mi a célja? A javaslatom az, hogy most ne tartsunk vitát, májusban fogunk vitát tartani a fehér könyvről. Tegnap a bűrülésen ezt hallottam, és ami még fontosabb az az, hogy a kohéziós politika jövőjéről fogunk vitát tartani, hiszen ez a legfontosabb, konkrétabb vita a konkrétumokról, és nagyon fontos véleménye ez a régiók bizottsága részéről. Elnök, akkor a többi frakcióelnökét is hallgassuk meg, mert a rövid hozzászólásokat beterveztük. Most a kérdés az, hogy folytassuk-e a vitát, avagy sem. Akkor egyetért, rendben. Egyetértek Schneider úr bölcs szavaival. Most kivételesen bölcs szavakról beszélhetek. Értem én, hogy ez minnyájunk számára kisé zavarba ejtő, hogy az itt elhangzott beszédekről, a parlamenti képviselők véleményéről úgy cseréljünk eszmét, hogy nincsenek itt kifejezhetnénk a politikai üzenetünket, de a fehér könyvről valóban májusban cseréljünk eszmét. Összességében azt gondolom, hogy azért a politikai álláspontunkat valamilyen módon érdemes volna ma mégiscsak megfogalmazni. Okay, uh, Rob Jankman. Elnök, rendben. Rob Jankman. Schneider úrral egyetértek én is. Jobb ötlet később megtartani ezt a vitát. Elnök? Akkor most egy hozzászólást hallgassunk meg. Az egyik Maastrichti hallgató van itt velünk, Tabeavis. Hallgassuk meg most őt. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó alkalom, hogy a jövőbe tekintsünk. Ja, guten Tag. Mein Name ist Tabea Wich. Ich bin Studentin der Politikwissenschaften, Geschichte und Philosophie aus. Jó napot kívánok! Gemeinsam mit einigen Kommilitonen haben wir. Néhány um évfolyamtársammal a Brexit szavazást múlt évben motivációnak vettük, és azt mondtuk, hogy generációnk nem dőlhet hátra, nem nézheti tétlen tanúként mindezt, ami történik. Voltak éppen tehát az EU szkeptikusokkal és EU szkeptik és pessimistákkal szemben kezdtük meg a közösségi médiumokban a projektunkat. Öt ország, kilenc diákja hozta létre Why Europe országot, oldalt, profilt nulla támogatással. Voltak éppen érzelmileg szólalunk meg érthetően, konkrétan megfogalmazva mutatjuk meg, hogy mit csinál az EU a lehető leginkluzívabban akarunk fellépni, azért, hogy a lehető legtöbb embert elérjük. Krédunk, hitvallásunk az, hogy ez, az ügyet szolgáljuk, és nem ellene vagyunk. Minden posztunkban a Why Europe kérdésre próbálunk válaszolni, és ezzel időközben már több mint 150 ezer embert érünk el hetente a Facebookon, és több mint 30.500 embert a Twitteren naponta. Nagyon fontos, hogy a dialógus platformját létrehozzuk, úgy gondoljuk, hogy a nemzetállamisághoz való visszatérés nem lehet megoldás. Nem akarjuk az EU jelenlegi verzióját promotálni, úgy gondoljuk, hogy meg kell reformálni ez a jelenlegi EU, de se közösen tehetjük. Köszönjük a figyelmüket! Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Mint hogy a frakcióvezetők azt mondták, hogy halasszuk el a vitát a májusi plenárisra, ezért a két órával ezelőtt napirendre vendő véleményt nem tudjuk napirendre venni, és aztán folytatjuk a munkát. Rion úr is még ketten, aztán befejezzük a vitát. Köszönöm, elnök úr. Nem szeretnék vitát indítani, csak azt szeretném, hogyha már most beszélhetnünk erről a témáról, promotálhatnánk, és vessük fel ezen kérdéseket, a polgárok kérdéseit Európával kapcsolatban. Ez kiegészítené a polgárok párbeszédeit, ebből már 14-et tartottunk meg Franciaországban, és más ilyen párbeszédet Európában tartottak. Bolzánóban is volt ilyen a múlt héten. Fontos, hogy mindenki foglalkozzon a polgárok párbeszédével. Tudnunk kell, hogy a polgárok és az önkormányzati tisztviselők ezen kérdőveket hogyan töltik ki. Az év végéig kell egy célt elérnünk, tehát nem várhatjuk meg a következő plenárist. Már most kell kezdenünk a munkát, és nagyon fontos, hogy ne úgy gondolják, ne úgy gondolkozzanak ezen véleményekről, mint hogyha lobbisták véleményeit írtuk volna meg. Fontos, hogy az év során a politikai csoportosulások által megfogalmazott véleményt az Európai Parlament és a Tanács is meghallgassa. Azt gondolom, hogy az üzenetem az, hogy kezdjük el a munkát, kezdjük el a Reflecting Europe terv elvégzését már most. Elnök, köszönöm. Van Lov úr. Wel, meneer de voorzitter, eh, ik betreur het enigszins dat wij het debat vandaag niet kunnen... Köszönöm szépen. Elnök úr, sajnálom, hogy nem tudjuk lefolytatni ezt a vitát ma. Különösen azért sajnálom ezt, mert uh, eh, szuper aktuális a téma. Hiszen a bizottság elnöke Jean-Claude Juncker a fehér könyvet most mutatta be. Sajnálom, bizony sajnálom, hogy a három előadónk nem szakított arra időt, hogy velünk eszmét cseréljem. Sajnálom, bizony ügy elmentek. Nem először történik, ez már többször megéltük ezt a korábbi plenárisokon. Én azt hiszem, hogy ez bizony oda vezet, hogy a Európa és a helyhatóságok, Európa és az állampolgárok közötti szakadék csak nőni fog. Akkor kell lefolytatni a vitát, amikor ez aktuális, amikor az állampolgárok számára aktuális, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy újabb hónapokkal halogassuk ezt a vitát. Nagyon sajnálom, hogy el kellett halasztanunk ezt a vitát. McCarthy képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Hallom én itt a halasztásra utaló szavakat, de úgy gondolom, hogy a kohéziós politika nem magában áll. Májusban már a strukturális alapok megszerzéséről is lesz szó. Tehát ne felejtsük el, a kommunikációt nem lehet margóra szorítani, hiszen e, jobban el kell adnunk a saját termékénket, a saját pro projekteinket. 80 helyi esemény történik több ezer ember bevonásával. Ne várjunk májusig a kommunikációval. Egyetértek Williams kollega észrevételével, hogy még egy órát folytassunk, fordítsunk arra, hogy hogyan kommunikáljunk Európa ügyében és a kohéziós politikáról májusban cseréljünk eszmét. Én azt gondolom, hogy az egész kommunikációs ügyet kisiklatjuk. Nem, le, nem lehet ezt a két napi rendi pontot egyszerre megvitatni, elnök úr. Köszönöm szépen. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a hatos napi rendi pontot a későbbre halasztottuk, Ezt pedig most az egészségügyi rendszerek integrációja, együttműködés és teljesítménye. Ezt most folytatjuk le, hiszen fél hétkor a kilences napi rendi pontról cserélünk eszmét. Az intelligens szakosodási stratégiák, vagy a RIS három hatása a régiókra és a régiók közé együttműködésre. Egy szóval próbálunk rugalmasnak lenni, és minthogy a, mind az öt frakcióvezető támogatta, hogy elhalasszuk az általános vitát, ezért most időnk, időt nyertünk, és majd a következő, a májusi plenárison ezzel foglalkozunk, akkor megegyezhetünk ebben, csak így tudjuk az időt betartani, melyet mára is holnapra előirányoztunk. Jó, hát akkor így járjunk el. Akkor ezt a vitát most lezárjuk, és folytatjuk a fehér könyvről szóló vitát többek között az EU kohéziós politikájáról is a májusi Ha Rendben van, ezt akkor eldöntöttük. Egy rövid videót nézünk meg, azután pedig Brigitta Sacredeus Dalarna régió közgyűlésének tagja csatlakozik hozzánk. right. Now we'll take. Uh, hello, welcome. Item, uh, we go back to item six, integration. Akkor a hatos napi rendi pont következik az egészségügyi rendszerek integráció, együttműködése és teljesítménye. Brigitta Sacredeus asszony a téma előadója. Megadom neki a szót, hogy bevezesse az eszmecserét. Jó sok módosító született a szöveghez, és ezekről majd még szavazni is fogunk, úgyhogy nem árt, hogyha tudjuk, hogy miről van szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő itt a tét. A régiók bizottsága saját kezdeményezésben kezdett foglalkozni ezzel a témával, de Andikaites biztos nagyon támogatólag állt hozzá, hogy mi megírjuk ezt a jelentést. Ennek az az oka, hogy a bizottság szeretné a következő két év során a tagállami egészségügyi rendszereket megvizsgálni, az egészség állapot, státusz, helyzet felmérésével, és kiderült, hogy már a kezdeti vizsgálódások során is, hogy nagyon sok a kihívás. Az egészségellátás, a betegellátás, ahogy a biztos is ezt elmondta, tagállami kompetencia, ezt nem is vitatja senki. Az EU-nak nincsen beteg gondozási felelőssége, de az egészség, a népegészségügy az már EU-hoz is tartozó terület, és vannak is itt határokon átívelő problémák. A legtöbb ilyen probléma persze tényleg helyi vagy regionális szinten kezelendő. Legfontosabb, hogy minden országban minden polgárnak legyen igényei, szükségletei szerint hozzáférés az egészségügyi rendszerhez. Ö, és a beteg ellátása, krónikus betegek ápolása is egy olyan kérdés, amelyel foglalkozni kell egy öregedő Európában, hogy gazdasági rendszereink mennyire felkészültek arra, hogy a krónikus betegek egyre nagyobb számú krónikus beteget ellássuk. Egyre több helyen azt látjuk, hogy minimál ellátás érvényesül, és ennél sokkal jobb lenne, hogyha megelőző intézkedések születnének. Az elsődleges egészségügyi ellátás és az megelőzés sokkal fontosabb prioritások, mint az utólagos mentés és gondozás. Különösen az idősekkel való bánásmód általában, és egy aktuális kérdés, és ez már minden egészségügyi, betegellátási, nyugdíjbiztosítási rendszert egyaránt érintő horizontális kihívás. Persze minden embernek saját felelőssége is van, saját egészsége kapcsán, a decentralizált önellátást lehetővé keretek is nagyon fontosak, különösen egy olyan világban, ahol egyre kevesebb az ápoló, a megfelelő ápoló személyzet. Sok helyütt nagyon nehéz ápolókat találni, és a fiatalokat kéne ösztönözni, többféle módja lehetne ennek, hogy elmenjenek betegápolónak. Itt is például szerepet játszhat az Erasmus program, ápoló személyzetek mobilitása amúgy is egy aktuális kérdés Európában. Aztán a digitális technológiák jobb alkalmazása. Ebben van némi reménység, hogy a jövőben itt egyre több lehetőség nyílik majd meg. Már ma is az okostelefonokon lehet egészségügyi információkat letölteni, sürgősségi ellátást igényelni, önellátáshoz tanácsot kapni, főleg ez ritkán lakott területeken lehet fontos. A bizottságnak van egy programja az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatban, ez is egy nagyon fontos fejezet. Ezzel az állásfoglalással, véleménnyel megpróbáljuk véleményünket elmondani ezekről a területekről, mint például a szakellátási rendszerek működéséről, mely modellek működőképesek, hatékonyak helyi szinten. Nos, akkor most rátérnék a módosítókra. Ezek közül hármat kiemelnék és reagálnék rájuk. Kezdjük a hármas számúval. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy a menekültek között sok a pszichésen sérült személy. Ez itt még elég általánosan szerepel, nem utalunk itt konkrét ö, csoportokra, ö, és ezért ö, szeretnénk itt egy kicsit konkrétabban megfogalmazni. Aztán a hatos módosító ha az ellátás jó akar lenni, akkor a páciens és az orvos közötti bizalomra épül. Sokszor a páciens számára nagyon fontos, hogy kiválaszthassa a kezelő orvosát, akihez, akiben bizalma van. Ezért mi elutasítjuk a hatos kiegészítést. Hetes itt viszont, itt is elutasítás pártján vagyok, mert nem igaz az, hogy mindig állami forrásokból látják el az egészségügyi rendszereket. Nagyon sok országban nagyon fejlettek a magánegészbiztosítási rendszerek. Nem lehet ezt így általánosan összefoglalni, és csak az állami forrásokról beszélni. Az országok nagyon különböznek e tekintetben, ezért nem tartom jónak ezt a módosítót sem. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a szakértőnek, Eriknek, aki sokat segített a szöveg alakítgatásában, és remélem, hogy hasznos lesz most az eszmesere. Köszönjük szépen! Akkor Rátérhetünk a módosítók megszavazására. Egyes módosító. Az előadó támogatja, kitámogatja még. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes. Ha ezt elfogadjuk, akkor a kettes előadói R módosító ról kell szavazni, ha ezt mellette, ellene. Elfogadtuk. Hármas módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja? Köszönöm, ellene. A többség elfogadta. Amendment number four. Négyes módosító ha ezt elfogadjuk, akkor az előadói módosítóra nincs szükség. Ki támogatja az előadó módosítóját? Ellene? Elfogadtuk. Akkor az eredeti négyes kiesik. Ötös módosítóhoz van egy előadói. Ha ezt elfogadjuk, akkor az eredeti ötös okafogyott lesz. Ki támogatja az előadó módosítóját? Mellette ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Hatos az előadó nem támogatja, illetve meg szeretne szólalni. Itt valaki? Igen, tessék. Elnök úr, Dániában van beteg, beteg elégedettségi felmérés, és a betegek 80%-a elégedett. A 20% aki elégedetlen pedig az információ áramlás hiányosságaira utal. Ezért kérem, hogy fogadják el módosító javaslatunkat, mert mi csak a betegek igényét fogalmazzuk itt meg. A kórházba kerülés előtti lehető legteljesebb tájékoztatást követelik a választók. Előadóasszony, értem, amit mond, de azért vegye figyelembe, hogy itt a nyílt és zárt ellátás között különbség van, és korán sem minden ember kerül kórházba. Sőt, a primér ellátás nagy részt a kórházakon kívül zajlik, tehát az ön módosítója nem felel meg a realitásnak. Erre mit mond a felvető? Elnök úr, szerintem itt a megfogalmazással van baj. Az Egyesült Királyságbeni helyzet nagyon hasonlít a dániaihoz. Nyugodtan megnézhetnek weboldalakat. Nem csak a kórházat lehet kiválasztani, hanem a kórházon belül is a kezelő orvost, az ellátás módját. Ez már megvan az Egyesült Királyságban. Itt a, a megfogalmazás azért nem jó, mert nem ismeri el, hogy egyes országokban ez már elért cél. Köszönöm. Szavaznunk kell. Ki támogatja a módosítót mellette? Ellene? Ezt elektronikusan ellenőrizni fogjuk, mert vitatott volt eleve a téma, és a szavazás sem volt egyértelmű, az előadó nem támogatja a módosítót. I've lost my this, so can you turn it a bit so this? So that I can see what is. Oh, yes, sure. Yeah, yeah. Okay. Okay, we can uh, close the vote. Lezárom a szavazást. A, It. a többség elutasította. Hetes módosító, az eludó nem támogatja, ki támogatja? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas módosító, az előadó nem támogatja, ki támogatja? Nem, Bezeszenov kíván megszólalni, tessék. Véleményem szerint ez a javaslat olyan, mint Florence Nightingale idején ö, volt a közbeszéd, mint hogyha a fiatalok itt áramlanának az egészségügybe, mert annyira elkötelezettek. Szerintem a kihúzandó mondat fontos, és szerintem a módosítót kéne elfogadni inkább, amit mi javaslunk. Nem felszólítással lehet a fiatalokat rávenni az ilyen munkára, hanem strukturális változtatásokkal. Mit mond az előadó asszony erre? Amikor a hálózat szót használtam, akkor azt kívántam kifejezni, hogy itt keletről nyugatra áramlik, sőt szinte menekül az ellátó személyzet. Kelet-Európában is hiányok vannak, mert mindenki Nyugat-Európában megy dolgozni. Ez nem szolidáris. Ezek a különbségek nem jó, hogy léteznek, ezért a bizottság egy szakértője kérdésemre azt válaszolta, hogy azt reméli, hogy az Európai Szolidaritási Testület, a Solidarity Corps létrehozásával enyhíteni lehet a helyzeten, és lesznek olyan szolidáris emberek, akik önként dolgoznak majd más országokban, ott, ahol nagyobb szükség van rájuk. Ugye sok fiatal akar Afrikában dolgozni, mennek is sokan. Miért ne lennének olyan fiatalok, akik Európa más országaiba mennek szívesen dolgozni? Ezt a fajta szolidaritást akarjuk támogatni. Igenis, szerintünk van sok fiatal, akit érdekelne egy ilyen mobilitási program. Ez persze nyilván csak egy része, hányada lesz az összes szükséges ellátó személyzetnek, de több mobilitással ki egy egyen, hát ki, mm, csökkenthetőek lennének az egyenletlenségek. Ez volt legalábbis a bizottság véleménye. Szavaznunk kell erről. Az előadó nem támogatja a módosítót, ki támogatja. Ellene. A többség ellene szavazott, elutasítottuk. 9-es módosító, az előadó ezt támogatja, ki támogatja még. Köszönöm, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. A 10 ezes előadói módosítóról szavazunk, ki támogatja az előadó módosítóját, ellene elfogadtuk, így a tízes eredeti okafogyottá vált, és akkor most jöhet a záró szavazás a véleményről módosítások után, kitámogatja a módosított szöveget, ki van ellene, egy szavazatot látok, tartózkodás, egy se, akkor ezt elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Okay, we are ready to move to the next issue. Térjünk is át a következő napirendi pontra. Az intelligens szakosodási stratégiákról szól ez. Üdvözlöm volt elnökünket, az Európai Parlament volt alelnökét, Pálkárszer Sziszó urat. Köszönöm. And as well, uh, we invite the rapporteur. Felkérem az előadót, Mikkel Iruhót, hogy ő is fáradjon fel ide a pódiumra. Okay, I'm giving here an introduction to Amíg az előadónk ideér, bevezetném a témát. Szeretném ezt kiegészíteni egy ponttal, amely jól kapcsolódik a témánkhoz. A két éves innovációs tőke díj az, amelyet hivatalosan holnap fogjuk útjára indítani. Carlos Majerász biztos úr fogja ezt elindítani útjára, de mivel a tagok, a városok, az önkormányzatok ez, ebben részt vesznek, ezért szeretném a tagokat is tájékoztatni erről már most így előzetesen tájékoztatok mindenkit. Hivatalosan holnap indul ez a program útjára. A kritériumokról már most beszélhetnénk, de talán tisztességesebb, igazságosabb, hogyha holnap hivatalos körülmények között kapjuk meg erről a tájékoztatást. A tagoknak küldött levelemben kitérek majd erre. A már folyamatban lévő ö, programot Amsterdam indította, azt megelőzően Barcelona foglalkozott ezzel, és most a harmadik innovációs tőkét keres, ö, innovációs fővárost keressük. A tavalyi ünnepséget velünk közösen szervezték, több döntőst hívtak meg oda, és külön díjat is kiosztottunk, ez igen komoly pénzösszegeket jelent, az eredményeket kell terjeszteni, és egyfajta kollaboratív eszközt kell kialakítani az új fejlemények fényében a díjnyertes városokban. Úgyhogy mindenki nézze meg ezen anyagokat, és nézzenek körül, hogy a saját régióikban, környezetükben kivehetne részt ebben a versenyben. Most pedig szeretném az előadónknak megadni először a szót, hogy tartsa meg a bevezetőjét a témában és a véleményével kapcsolatban. Nagy öröm számunkra, hogy Luis Valcárcel Sziszó is jelen van. Ő a parlamenti vélemény előadója volt, és most részletesebben megvitathatjuk ezen kérdéseket, és elmagyarázzuk a véleményünk kapcsán, hogy a régiók bizottsága szempontjából mik lehetnek a következő lépések az intelligens szakosodás területén, amelyel az innovációt és az új fejleményeket egész Európa kezébe adhatjuk. Tanulás, együttműködés az intelligens szakosodási stratégiáknak köszönhetően. Miguel Iruhónak meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Spanyolul fogok hozzászólni. Lehenengo aldiz erakunde honetan guri hizkuntzan euskeraz mintzatzea. Hain zuzen ere, espezializazio txoko estrategien inguruan. Nos, az intelligens szakosodási stratégiákról fogok beszélni, és az ezen témában készített véleménytervezetünkről. Európa 2020-as témájában beszélünk ezen stratégiáról, amely fontos, hogy fenntartható legyen. Ami a célkitűzéseket illeti a munkahelyek, a nyelvek, az energia és más területeken, ezeket megfogalmazták, és az intelligens szakosodási stratégiákra vonatkozó program fontos, hogy modellértékű legyen több töreleten is, egyebek mellett a gazdaság területén. És mindez igaz a fejlesztésre is. Régiókról van itt szó. A régióknak komoly előnyük van, hiszen a szakosodás nagyon komoly előnyt jelenthet a régiók fejlődése szempontjából. Konkrétabban lehetővé teheti az intelligens szakosodás számunkra, hogy a rendelkezésre álló egyébként általában korlátozott pénzügyi eszközök megtöbbszöröződhessenek. Ez az első szakasz. A cél az, hogy mozgósítsuk az erőforrásainkat, hogy ezeket áramvonalasítsuk, és a fő cél az, hogy a régiók közötti együttműködést továbbfejleszthessük. Fontos az európai ipari tevékenységet kibővíteni az ilyen együttműködési projekteknek köszönhetően, amelyek megint csak kapcsolódnak ide. Ez a négyes Helix stratégia nevet kapta. 2003 óta ex ante feltételrendszert határoztunk meg minden régióra vonatkozóan. A régióknak ezen intelligens szakosodási stratégiát kell végrehajtaniuk, és ezzel új gazdasági fejlesztési modelleket dolgozzanak ki. További cél az, hogy az általános változásokat promotáljuk, miközben tiszteletben tartjuk a sokszínűséget. Itt elhangzott már az, hogy több tagállam, kisebb tagállamok és olyanok is, akik még nem tudják, hogy kicsik, érintettek ebben, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezen fejlesztési célokat. A hetedik keretben leírjuk, hogy milyen fontos, hogy a szinergiákat kialakítsuk, és az innovációs rendszerek hatékonyságát. Adnék egy egyetemű példát erre. Navarában van egy olyan projekt, amelyet a technológiai központunk végez, Jelenleg építünk ki négy további kísérleti laboratóriumot Európában. Ezek olyan befektetések, amelyek gyakran több mint 50 millió eurósak, és az európai polgárok is nagyon nagy befektetéseket tettek. Az Egyesült Államokban, Kínában egyedül egy ilyen laboratórium létezik, Európában sokkal több. Nem azt mondom, hogy itt az erőforrásokat elpazaroljuk, a régiók igényeit figyelembe kell vennünk, de az ilyen jellegű befektetés, hogyha semmilyen párbeszéd nem előzte meg, és semmilyen közös stratégia nem előzte meg, akkor megkérdőjelezhető. Fontos az európai szinergiákat kihasználni, ezért kell egy második szintre elérni, ahol más régiókkal együttműködünk, és szinergiákat konkrét területeken tudunk kidolgozni. Valódi regionális értékláncokat kell kialakítanunk. Az infrastruktúrák területén, vállalatokkal, kialakított kapcsolatok területén, és így lehet az európai projektekhez valódi hozzáadott értéket adni. Egyre globálisabb szinten tudjuk akkor ezt képviselni. Az alapító atyáink azt mondták, hogy lépésenként kell az Európai Uniót kialakítani. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ezáltal mi is kivehetjük a részünket ebben a folyamatban. Nincsen olyan régió Európában, amely hatékony innovációs politikát tud kialakítani, anélkül, hogy kölcsönös együttműködés vagy szinergia legyen más régiókhoz. Így nem csak a párhuzamosságokat lehet elkerülni a befektetések a strukturális alapok területén, hanem közös cél ez az európai intézmények részéről, ideértvén a régiók bizottságát is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig megadom Sziszó kollégának a szót. Ő spanyolul fog beszélni, úgyhogy a spanyol nyelv különböző verzióit hallgathatjuk meg, mondja az elnök. Señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Makodó Lamberts úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm Mikel Iruhó kollégának ezt a jelentést. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Majdnem két évtizeden keresztül voltam a régiók bizottságának tagja, azután európai parlamenti képviselő vált belőlem. Voltak éppen otthon érzem magam itt az önök körében. Hölgyeim és uraim! Senkit sem érhet meglepetésként, hogy Európa nagyon nagy kihívások előtt áll. 2017-ben ünnepeljük a római szerződések alási írásának 60. évfordulóját, de sok, talán túl sok kihívás is tornyosul előttünk. Az Egyesült Királyság kilépni készül az Európai Unióból, a terrorizmus aggaszt bennünket, illetve a populizmus is egyre inkább terjedőben van. Erre pedig több EU politika lehet a válasz, amely szakpolitikák vagy politikai lépések az állampolgárok aggodalmaira, aggájaira adhatnak választ, és itt játszanak önök kulcs szerepet, helyhatóságok, helyi képviselők. az EU tá alapok támogatásával a városok, az önkormányzatok egy sor projektet indítottak útjukra. Így mutathatjuk meg az állampolgároknak, hogy az EU pénzeivel jobb jövőt építünk. Nos, ennek fényében szeretném megerősíteni, hogy teljes támogatásommal támogatom az önök intézményét, nem csak a Regionális Fejlesztési Szakbizottság elnökeké, tagjaként vagyok itt, hanem az Európai Parlament alelnökeként is itt vagyok, akinek portfóliójába éppen az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága kapcsolatai, kapcsolatainak ápolása tartozik. Ma délután egy nagyon fontos stratégia, témáról beszélünk, az intelligens szakosodási stratégiákról. Nos, az Európai Bizottság, mint tudják, egy saját kezdeményezést indít útjára erről a stratégiáról. A mi véleményünk, az az önök véleménye pedig segíteni fog a bizottságnak abban, hogy a helyhatóságok véleményét megismerje. Az intelligens specializációs szakosodási stratégiák az egész EU közös erőfeszítéseként jelennek meg annak érdekében, hogy jövő orientált munkahelyeket hozzunk létre, és hogy az oktatási rendszerek és, illetve a régiók és régióközi területek is innovatív területek kialakuljanak ki. Ezek tehát a fő témák, amelyek foglalkoztatnak bennünket. A célunk az kell, hogy legyen Európában, hogy a stratégiák regionálisak legyenek, ne legyenek ezek nemzeti stratégiák. Mi több, a többszintű kormányzás és a részvétel, a participáció ügyéről sem feledkezhetünk meg. A stratégia ezeket a célokat szolgálja. Ezen felül pedig folyamatosan át is kell tekintenünk a stratégiákat, és meg kell erősítenünk a participatíve vagy részvételen alapuló folyamatot, úgy, hogy az ezt kísérő folyamatokat is figyelembe vesszük, hiszen így, csak így tudnak működhetni ezek a stratégiák. Hogyha egyszer megkapjuk az eredményeket, akkor tanuljunk is ezen eredményekből. Az előadó, az önök előadója hangsúlyozza, hogy a szinergiák nagyon fontos szerepet játszanak, valamint a régiók közé együttműködés szerepét is hangsúlyozza. Az országon belül, a határokon átnyúló egységeken belül való együttműködés nagyon fontos, mondja az önök előadója a, a dokumentumban, annak érdekében, hogy egy versenyképesebb gazdaságot hozzanak létre, és több munkahelyet teremtsenek, és ezek minőségi munkahelyek legyenek. Ugyanakkor a stratégia középidős áttekintéséről is szó van, hiszen a kiigazítás is nagyon fontos, és a finanszírozásról a Horizont 2000, Horizon 2020 tervről, valamint a Juncker tervről is szó van. Valóban ezeket eh, teljes mértékben aktualizálni és lehív, le kell hívni. Kedves barátaim, a régiók bizottságának eh, anyaga, véleménytervezete arra tör, hogy a 2014-2020-as időszakban minél jobban használjuk fel a kohéziós politika, illetve az FC, az Európai Stratégiai Beruházási Alap eszközeit. Nagyon fontos az intelligens specializáció vagy szakosodás, hiszen csak így tudunk igazi változást elérni. Ez a vélemény további javaslatokat, javítási javaslatokat tartalmaz, és remélem, hogy az Európai Bizottság az elkövetkezőkben kiadandó közleményében az itt fogal, megfogalmazottakat figyelembe veszi, és persze az is fontos, hogy egy konzultációt is végrehajtsanak az európai régió képviselőivel és szakértők bevonásával. A Európai Parlament a témában már egy állásfoglalást fogadott el, és ebben is ezek a gondolatok öltöttek testet. El kell mondanom, hogy én továbbra is a kohéziós politika fejlesztését és hatékony alkalmazását eh, pártolom, különösen a RISZ három tekintetében. Végezetül még egy gondolatot hagyosszok meg önökkel az intézkedések hatékonyságáról. Európa jövője szempontjából meghatározó lesz, hogy mennyire hatékonyan alkalmazzuk ezeket a stratégiákat, hiszen a szolidaritás és kohéziós politikát fogjuk támogatni, képviselni, ez adja az Európai Unió alapját. Meg kell várnunk, hogy a bizottság közleménye alapján elindult vita milyen irányt vesz. Én magam részéről biztosíthatom önöket, hogy nyomon fogom követni a vitát. Egyrészt a bizottság közleményére fogok figyelmezni, másrészt pedig a Helsinki-ben tartandó júniusi konferencia eredményére is nagyon figyelni fogok. Hogyha mindez lezajlott, újra elemzés tárgyává tesszük a helyzetet, és az ez régiók bizottságával együttműködve keressük a további tevékenységek meghozatalának lehetőségét, annak érdekében, hogy a kohézió ügyét szolgáljuk, illetve az intelligens szakosodási stratégiákat megfelelő módon alkalmazunk Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a képviselőket szólítom. Megkárti kollégát először. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon fontos vélemény az innovációs napirend valamennyi aspektusát összefoglalja. Az utóbbi két év során sokat dolgoztunk ezen a témán, a szabályozási környezeten, a piaci specializáció kérdésén. Az okos specializáció kapcsán kritizálnunk kell azt, hogy nem figyeltünk eddig eléggé a társadalmi visszajelzésre, de vannak jó broadband platformok, bootcampek, könyvet is sikerült kiadni, és az alelnök úr a szolidaritásról beszélt. Igen, az okos specializáció, ez az egész ágazat a szolidaritásról szól, a legjobb gyakorlatok megosztásáról. Tavaly a Korabizottság megvizsgálta, hogy milyen finanszírozási szükségletek lennének. Ez rendes SWOT értékelést kéne csinálni, hogy a COR mit, milyen viszonyban van a témával. Gratulálok az előadónak a jó szöveghez, és köszönöm elnök úr. Köszönöm. Egy javaslatot szeretnék most megfogalmazni Ramon Luis képviselő felé. Ugye a parlamenti kutatószolgálatnak ez egy kiváló kutatási téma lenne. Jó lenne, hogy azok a régiók, akiknek hasonló érdeklődésük, tematikájuk van, azok a gazdasági fejlődésük során átalakulásuk során a kutatási szolgálat információit felhasználhatnák, hogy az okos specializációs programok hogyan működnek, tehát meg kéne osztani a bevált gyakorlatokat, tovább kell ezt kutatni, és gondolom, hogy a véleményünk is ezt segíti maga az előadó is tovább dolgozhat ezen a témán, hiszen ezt álljon majd a végrehajtás. Nem elég létrehozni egy keretet, hanem meg kell figyelni, segíteni kell a szabályok elfogadása után azok alkalmazását, végrehajtását. A kemény munka ez lesz végül is a végrehajtás. de ez egy kiváló példája annak, hogy a régió bizottsága és a parlament közösen komoly hozzáadott értéket adhatnak a városoknak, régióknak. Kíván az előadó reflektálni az eddigi felszólalásokra, vagy még van a teremből valaki? Igen. Én is köszönöm az előadónak a bevezetést, egyetértek vele ugyanakkor mégis vannak módosítóim, nem is egy, mert ezek egy kérdésre irányulnak, ahol más a véleményem. Az intelligens specializációs, innovációs stratégiák nyilván fontosak, ezt nem vitatom, de nem tudom, hogy elegendő-e a jelenlegi szabályozás, nem kéne kötelezni, illetve a kötelezés és a rugalmasság között meg kéne találni az okos ösztönzés és korlátozás egyensúlyát. Minden stratégia egyeztetendő a helyi szereplőkkel, sőt, hát főleg ugye ők hagyják végre, rájuk irányul, és ezek nagyon különbözők lehetnek a célkitűzéseikben és módszereikben is tehát hagy döntsék el ők, hogy melyik a legjobb módja a végrehajtásnak, ezért a kötelező szabályokat és részletek szabályozását kontraproduktívnak érzem, mert korlátozná a saját helyi stratégiák rugalmas végrehajtását. Ezért szerintem rá kéne venni az Európai Bizottságot, hogy ne tovább korlátozza a saját autonomiánkat, hanem inkább növelje azt. Ez egy folyamatos vita, és nálunk ez egy nagyon érzékeny kérdés otthon. Általában az innovációs stratégia, miközben jó dolog, ne legyen egy felülről oktrojált stratégia, meg akarjuk őrizni szabadságunkat a végrehajtás tekintetében. Az előadó röviden reflektálhat arra, amit hallottunk, aztán szavazunk. Köszönöm. Ez a vélemény jó időpontban jelent meg, mert miután a bizottsággal konzultáltunk és közleményt adott ki, azután két nappal zajlik, és a Helsinki júliusi csúcs találkozó előtt. És jó magam sok régióval egyeztettem, nem csak a saját brüsszeli régiómat ismerem, hanem nagyon sok más régió kérdés, kérdéseit is meghallgattam, és összességében is, igen, nekem is lejött, hogy különbözőek a kiindulási helyzetek. Ezt nem is tagadom, sőt, úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítók segíthetnek ezeknek megfelelni. Sok mindent kivettem a szövegből, ami akadály lehetett volna. Nyilván mindenki rugalmas szabályozást akar, és meg akarja hagyni a rugalmasságot a helyi szintnek, ezt senki nem vitatja el tőlük, az alkalmazás szabadságát. De a régiók is nagyon különbözők Európában, és sok régió pont azt kérte, hogy a bizottságtól kapjon konkrétabb támogatást. A végrehajtásban is, az intelligens specializációs stratégia kidolgozásában, végrehajtásában. Itt erről van szó. Arról, hogy tisztáztatni szeretnénk a bizottsággal, hogy ez miről szól, mert 2013-ban megfogalmazódtak bizonyos ex ante feltételek a strukturális alapok vonatkozásában, és azok a kisebb régiók, vagy hátrányos helyzetű régiók, akik különösen rászorulnának a segítségre, pont azt akarják, hogy pontosabban mondja meg nekik a bizottság, hogy mi a helyes végrehajtás, a bizottság szerint mi a helyes eljárás. A specializációs stratégiák mindenképpen a régiókat szolgálják, az értékteremtő láncokat, tehát nem akarjuk őket kúszba kötni, szó sincs erről. Ahol igénylik, ott támogatást akarunk nyújtani, ahol meg megvan a kellő know-how, ott pedig legyen szabadság a végrehajtásban, és ez persze mindenkinek közös érdeke, nem csak az adott régióé. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor elkezdem a szavaztatást, és aztán időközben át fogom adni a elnöki széket Karl Heinznak. Egyes módosító, az előadó támogatja ki még, ellene, nem sok, de többség, elfogadtuk. Kettes, csak egy nyelvi módosítás a görög szövegben, ezt elvégezzük. Hármas, négyes, mellette. Hármas, hármas. Az előadó támogatja, ki támogatja? Kérem szavazom köszönöm. Ellene? A többség támogatta, elfogadtuk. Négyes módosító. Az előadó támogatja. Ki van mellette? Ellene? Senki? Akkor ezt is elfogadtuk. Ötös módosító. Mellette? Ellene? Néhányan, de a többség elfogadta. Ezt akkor elfogadtuk. Hatos módosító. Előadói módosító is van a 6R. Az előadó módosítóját kitámogatja? Ellene? Senki? Egy valaki? Akkor a hatosok a fogyottá vált. 7-es R módosító, hogyha ezt elfogadjuk, a 7-es 8-as okafogyott, ki támogatja az előadó módosítóját, szavazzanak ellene. Néhányan, de a többség támogatta, tehát ezt is elfogadtuk. Akkor 7-es 8-as okafogyott, 9-es módosító mellette az előadó támogatja, mellette, ellene, Elfogadtuk. Tízes R módosító, ez a 10-es, 11, 12, 13, 14-es módosítókat fedi le mellette, az előadó módosítója mellett, ellene. Senki? Ezt akkor elfogadtuk. 10, 11, 12, 13, 14-es okafogyott. 15-ös az előadó ellenzi, mellette a 16-osról szavazunk, ellene a többség ellenezte, elutasítottuk. 16-os, az előadó támogatja, mellette, ellene, a többség támogatta, elfogadtuk. 17-es, 18-as azonosak, együtt szavazunk, az előadó ellenzi, mellette, ellene, a többség elutasította, akkor ezeket elutasítottuk. 19-es az előadó támogatja mellette, ellene, a többség támogatta, elfogadtuk. Az előadó szóbeli kompromisszumot javasol a 20-os, 21-es, 23-asról. Előadónak megadom a szót. Igen, szeretnék hozzászólni, ugyanis az utolsó pillanatban alakult ki ez a szóbeli kompromisszum. Az itt képernyőn látható módosító a kompromisszum, a regulatory szót akkor kivennénk, tehát ennyivel módosult, ami a képernyőn látható, és az insure helyett encourage állna. A regulatory töröljük, insure helyett encourage. Ki támogatja a szóbelit, az előadó szóbeli módosítóját? Ellene? Senki? Akkor ezt elfogadtuk. A 20-as, 21-es, 22-es, 23-as oka fogyottá vált. Egy további szóbeli kompromisszum a 23-as és 24-esről. Előadó úr, ezt a képernyőn most láthatjuk, erről szavaznánk mellette. Köszönöm. Ellene. A szóbeli kompromisszumot így elfogadtuk. a többi fogyottá vált. 25-ös. Megint csak szóbeli kompromisszum született. 25, 26, 27-es okafogyottá válik, hogyha ezt elfogadjuk. A képenyőn látható, erről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Senki? Akkor ezt elfogadtuk. 25, 26, 27 okafogyott. Előadói módosító a 28 erre kapcsolatban ha ezt elfogadjuk, akkor a 28-as okafogyottá válik. A 28 erre kitámogatja. Ellene. Senki? Elfogadtuk. 29-es. Az előadó támogatja. Ki támogatja? Ellene? Senki? Elfogadtuk. 30-as. Az előadó támogatja. Mellette? Köszönöm. Ellene? Senki. Elfogadtuk. 31-es előadó támogatja, mellette, köszönöm, ellene, néhányan, de a többség támogatta, elfogadtuk. 32-es az előadó támogatja, mellette, köszönöm, ellene, mindenki támogatja, elfogadtuk. 33-as. Ha ezt elfogadjuk, akkor a 34-es okafogyottá válik, mellette a 33-as kitámogatja, Köszönöm ellene. A többség. Többség elutasítja, elutasítottuk. 34-es. Az előadó támogatja. Mellette. Köszönöm ellene. A többség támogatja, elfogadtuk. 35-ös mód, előadói módosító. Ha elfogadjuk, akkor a 35-36-os okafogyott. Ki támogatja az előadói módosítót? Ellene. Senki? Elfogadtuk. 37-es az előadó támogatja, aki támogatja, most szavazzon. Ellene. A többség támogatta, elfogadtuk. 38-as az előadó támogatja. Mellette. Köszönöm ellene. A többség támogatta, köszönöm, elfogadtuk. 39-es, 40-es szóbeli kompromisszum született ezekről, a képernyőn látható az előadó részéről. Most erről szavazunk. Ki támogatja a szóbeli kompromisszumot? Ellene? Senki. Elfogadtuk. 41-es. Az előadó ellenzi, mellette. Köszönöm, ellene a többség elutasítja. Elutasítottuk. 42-es. Az elődő támogatja. Mellette, ellene, a többség támogatta. Elfogadtuk. 43-as az elődő támogatja. Ki támogatja? Köszönöm. Ellene? A többség támogatja. Elfogadtuk. Előadói módosító 44R ha elfogadjuk, akkor a 44, 45, 46, 47-es, 48 okafogyott. Ki támogatja az előadói módosítót? Ellene? A többség támogatta, akkor ezt így elfogadtuk. És 49-esig az összes módosító okafogyottá vált. Előadó úr? A 49-es? Rendben, előadó úr. Nagyon röviden. Baszk nyelven fogok hozzászólni. Szeretném elmondani, hogy itt a bizottságot kérjük fel arra, itt segítségnyújtásról van szó, konkrétan arról, hogy hozzanak létre egy bizottságot az Európai Unióban mi a tagállamokhoz fordulunk, szeretnénk, hogyha a nyomankövetést is biztosíthatnák, Nem további pontokat akarunk felvenni, hanem szeretnénk, hogyha tovább fejlesztenénk ezt a munkát. Elnök, köszönöm. Akkor a 49-esről szavazunk. Mellette? Köszönöm ellene. Senki? Elfogadtuk. Akkor most végszavazás az így módosított véleményről. Mellette? Köszönöm ellene. Senki. Tartózkodás. Senki. Egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. I'll have uh, two announcements. Uh... Két bejelentésem lenne még. Egyrészt egy fényképész van a terem előtt, azért, hogy az új tagokat lefényképezze. Este kilencig vagy az ülésünk végéig lesz itt. A plenáris végén pedig a máltai fogadást tartják meg a Régiók Bizottságának épületében. Tehát a plenáris ülés vége után, amikor minden már elkészült ott nálunk, akkor megtartjuk a fogadást. Most Karl Heinznak átadom a szó, az elnöki posztot, és sajnos különböző miniszteri találkozók miatt el kell hagynom a plenárist, a digitalizációról, az iparosodásról fogunk külön digitális napot tartani, különböző eseményeket terveztek, és ezért a Régió Bizottsága nevében fogok részt venni ezen nagy csúcs találkozón. Karl Heinz tehát az ülés további részét le fogja vezetni. Köszönöm.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 excusez-moi. J'ai la parole. Dear colleagues, let's go on and... Kedves kollégák, folytassuk. Az utolsó napi rendi pont, mai utolsó napi rendi pont kerül napirendre. A Régiók Európai Bizottságának az Európai Bizottság 2018 évi munkaprogramjához kapcsolódó prioritásairól szóló véleménye illetve állásfoglalás tervezet. Ki kéri szót? Nobody is a very good start. Senki sem. Hát jól kezdjük a dolgot. Akkor már is a módosítókra térünk rá. Egyes módosító. Kitámogatjam kiellenzi, elutasítva. Kettes módosítom. Albert, kérje szót. At first sight it might seem that uh, this amendment... Először úgy gondoltam, hogy támogatni kell ezt a módosítót, de a intelligens fenntartható és integrált növekedési célokat mind az Európa 2020-as stratégia tartalmazza. Itt a resilient and kompetitív ellenállós versenyképes szavak újak a szövegben. De hát ez még csak egy fehér könyv Európa jövőjéről. Még nem fogadtuk el, nem fogadta el a bizottság a végleges anyagot, ezért tehát a már elfogadott dokumentumokban szereplő frazeológiát vagy szóhasználatot szeretném itt is alkalmazni, erre vonatkozik, tehát a módosítom. Kérje más a szót? Nem. Akkor szavazunk ki, támogatjam. Ki ellenzi. Elektronikusan szavazunk. The vote is closed. The amendment is adopted. Lezárom a szavazást, elfogadtuk a módosítót. Harmadik módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. Négyes módosító mellettem. Ellenem. Elutasítva. Ötös módosító. Nem, Bocsánat, mondja az elnök, megadom a szót. A kollégákat, elnök úr, arra szeretném ösztökélni, ösztönözni, bíztatni, buzdítani, hogy támogassák ezt a módosítót. Olyan elveket fogalmazunk meg, amelyeket a korábban támogattunk itt a régiók bizottságában. Tudjuk, hogy voltak olyan esetek, amikor aszimmetrikus sok jött létre, Hát ezekre pedig, ezekre a sokkokra, az ezáltal létrejött helyzetre válaszolni kell. Nem értem, hogy mi volna elfogadhatatlan abban, hogyha négyes pont végére a vastaggal jelzett szavakat, mondatokat beillesztenénk. Kérje más a szót, akkor szavazzon ki, támogatjam. Ki ellenzim? Hát elektronikusan kell szavazni. Megnyitom a szavazást. Vote is Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító. Mellettem, bocsánat, Albert, tessék önni a szó. Elnézést, hogy állandóan kérem itt a szót. Elnök úr, kollégák, egy ilyen jellegű nyilatkozatot már tettünk a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatos véleményről, és a Kotár ül, legutóbbi ülésén egy ilyesfajta megfogalmazást fogadtunk el, ezért kérjük, hogy fogadják el eh, a négyes ponthoz rendelt hatodik módosító indítmányt. Remélem, hogy támogatják ezt majd. Ki támogatja hát? Ki van ellenem? Elfogadtuk. Hetes módosító. Mellettem, ellenem, elfogadtuk. 8-as módosító, mellettem, ellenem, elutasítva. 9-es módosítom, mellette, Albert, bocsánat. Elnök úr. Európa jövőjéről létrejött a fehér könyv, és ez különböző szenáriókat tartalmaz és ezeknek kihatása van a kohéziós politikára, már pedig a kohéziós politika az régiók bizottsága számára központi jelentőségű volt a múltunkban, és lesz a jövőben, ezért remélem, hogy ezen szavak beiktatását el lehet fogadni, amely öm, ellenzi azt, hogy a fehér könyv nem tartalmaz öm, ezzel kapcsolatosan opciókat. Schneider úr, nem támogatjuk ezt a kijelent, ezt a hozzábigyeztést tartalmilag lehet, hogy ez ö, helyes, de májusban fogunk foglalkozni részletesen a fehér könyvvel. Egyszerűen ö, fölöslegesen ö, eről, erőlködünk itt, nem támogatom ezt. Kérje más a szót, akkor szavazzunk, ki van mellettem. Ki van ellenem? Elektronikusan szavazunk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. Tízes módosító. Ki támogatja a tízes módosítót? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellettem, ellenem, elfogadtuk. Tizenkettes módosító mellette, ellenem, elfogadtuk. 13. módosító kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Elfogadtuk. 14-es módosító mellettem. Ellenem. Hát elektronikusan szavazzunk erről. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös módosító mellettem. Ellenem. Elutasítva. 16-os módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk. 17-es mellettem, ellenem, elfogadtuk. 18-as módosító mellettem, ellenem, elfogadtuk. 19-es mellettem, ellenem, elutasítva. 20-as módosító, hogyha ezt elfogadjuk, nem ezt, ha elfogadjuk, akkor 21-22-es okafogyott, válik ki, támogatja. Ki ellenzi? Elutasítva. 21-es módosító, mellettem, ellene, elfogadtuk. 22-es, mellettem, ellenem, elfogadtuk. 23-as, hogyha azt elfogadjuk, a 25-ös okafogyottá válik mellette, ellenem, elutasítva. 24-es mellettem, ellenem, elfogadtuk. 25-ös módosítom, mellettem, ellenem, elektronikusan szavazunk.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 Egy szóbeli kompromisszum jött létre, láthatjuk ezt? Amennyiben ezt a kompromisszumot elfogadtuk, akkor 26-os okafogyottá válik. Mellettem, már a kompromisszum mellett, ellenem, elfogadtuk. 27-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. Hát a 28-as, ki van mellette? Ki van ellene? Ezt is elutasítottuk. 29-es módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Elektronikus szavazással ellenőrizzük le. Ah, ça va. ça ça Close. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as módosítom. 30-as módosítom mellettem. Ellenem elektronikusan szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31-es módosító mellettem, ellenem, elfogadtuk. 32-es módosító mellettem, ellenem, elutasítva. 33-as módosító, hogyha ezt elfogadjuk, a 34-es okafogyottá válik, mellette tehát, ellenem, elutasítva. 34 mellettem, ellenem, elfogadtuk, 35 mellette, ellenem, elfogadtuk, 36 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 37-es mellettem, ellenem, elfogadtuk. 38-as kitámogatja. Ki van ellenem? Elutasítva. 39-es mellettem. Ellenem. Elfogadtuk. 40-es mellettem. Ellenem. Elutasítva. 41-es mellettem. Ellenem. Elutasítva. 42-es mellettem, ellenem, elutasítva. 43-as mellettem, ellenem, elektronikusan szavazzunk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es módosító. Ki támogatja? Ki van ellenem? Elfogadtuk. 45-ös módosítom. Bocsánat, mondja az elnök. Öné szó. Utolsó észrevételem, elnök úr. Nem lehet adhok módon ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Az ember csempészet egy olyan kérdés, amelyet mindig elleneztünk. Tehát amire itt javaslatot teszünk, az volt éppen az Európai Parlamentben kiegecesedett véleménynek felel meg. Jelesül, hogy az Európai Bizottság jogalkotói eh, anyaggal álljon elő ezen kérdés szabályozása érdekében. Köszönöm, ki támogatja hát, ki ellenzi. Hát elektronikusan kell szavaznunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Most pedig a végszavazás következik. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elfogadtuk az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Lezárhatjuk a munkánkat, és sietve szaladunk a máltai fogadásra. And we will start tomorrow at nine. Holnap reggel pedig természetesen kilenckor folytatjuk a munkát.